I tell you what I know. Yeah, do you know this? Dear colleagues, please take seat. Kedves kollégák, foglaljanak helyet. az ülést. A napi rendet elfogadottnak tekintem, ha nincsen ellenvetés, illetve az előző ülések jegyzőkönyvét, november 11-e és január 8-a közötti jegyzőkönyveket. Hogyha nincsenek megjegyzések, akkor ezzel, ezzel ezeket a jegyzőkönyveket is elfogadottnak tekintjük. Köszönöm. Két közleményem van. Az első, hogy Katajnán alelnök úr elfogadta meghívásunkat, és bemutatja majd a bizottság javaslatát, az Európai Stratégiai Beruházási Alapra tett javaslatokat, a titkárság kapcsolatban van vele, és pontosítjuk majd a látogatásának időpontját. Mint ahogy ezt valószínűleg tudják, az Európai Parlamenti hétre február 3-án és 4-én kerül sor, amelyen részt vesznek a nemzeti parlamentek képviselői is, beleértve a 13. Eh, cikkei értelmében, a pénzügyi csomag értelmében rögzített rendelkezéseket, illetve lesz egy parlamentközi vegyes bizottsági ülés február 3-án, 11 óra 15 és 13 óra között. Két szekcióban fogunk tanácskozni. Az agresszív adótervezés, adó csalás lesz az egyik téma, a második pedig a felügyeleti szervek a szerepe, különösen a bankunióban. Azt javaslom, hogy illetve kérem a képviselőket, hogy vegyenek részt ezen a tanácskozáson, nagyon hasznos volna, hogyha megfelelő eszmecserét tudnánk folytatni ezekben a kérdésekben a nemzeti parlamentek képviselőivel. Ennyi lett volna. A piaci alapok, számos módosító indítványjal kell dolgoznunk, 704 módosító indítványunk van a Minagír jelentéssel kapcsolatban. A szavazásra az ECOM-ban február 23-án és 24-én kerül sor, és a szakbizottságot arról szeretném támogatni, hogy az ECR kérésére az ECOM koordinátora úgy határoztak, hogy hatástanulmányt kell készíteni a 22, 23, 20 5 és 27-es módosító indítványokról, amelyeknek február közepéig el kell készülniük, tehát még időben a szavazás előtt, amelyre február 23-a 24-én kerül sor. Kiválasztottuk a tanulmányt elkészítő céget, és ennek munkálatai hamarosan elkezdődnek. Ennyit szerettem volna mondani ezzel a nagyon fontos jogalkotási anyaggal kapcsolatban, és meg is adom a szót Nina Gillnek. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, mindenkit köszönteni szeretnék. Ezzel szeretném kezdeni, hogy röviden áttekinteném a piaci alapokat azok számára, akik ezzel nem foglalkoztak részletesen az elmúlt hónapokban. Tudjuk, azt, hogy ezek az alapok nagyon fontos rövid távú befektetési eszközök, több mint ezer milliárd eurónyi értékben, és elismerem azt a szerepet, amelyet a piaci alapok játszanak a beruházók számára, a rövid távú beruházásoknál, illetve a hitelzők számára. Elismerem az ipar jelentős részesedését, illetve az alapítványok, közhasznú alapítványok, önkormányzatok szerepét is, illetve számukra ez az eszköz nagyon fontos. A pénzügyi alapok, beruházási alapok maradnak, és különböző kockázatoknak vannak kitéve. Véleményem szerint ez a rendelet nagyon fontos, hogy foglalkozzék az MMF-ek érzékenységével, a kockázatokkal, hiszen itt az adófizetők pénzéről van szó, és nagyon fontos biztosítani azt, hogy a rövid távú finanszírozás az európai ipar számára életben maradhasson. És ahogy jogosan elhangzott, 704 új módosító indítvány van, amely benyújtásra került, és köszönöm szépen az összes kollégám segítségét és munkáját, különösen az árnyék jelentéstevők munkáját. Nem szeretnék most részletekben elmerülni, hanem általában foglalkozni ezzel az anyaggal. mert rengeteg módosító érkezett be, én úgy érzem, hogy a, a kollégákkal folytatott viták alapján nagyon sok cél jelenik meg, amelyben osztozunk, viszont úgy érzem, hogy a megközelítés különböző annak kapcsán, hogy hogyan érhetnénk el ezeket a célokat. Tehát nem mennék most végig az egyes módosító indítványokon, én inkább különbséget szeretnék tenni a nagyobb csoportok között, a főbb témákban, illetve bemutatnám azt, hogy mik a legfőbb javaslatok. Ezek nem mindig különböznek olyan jelentős mértékben, mint ahogy én azt gondoltam más javaslatoktól. Tehát az első legfőbb téma az, hogy a pénzügyi alapok miben fektethetnek bele pénzügyi piaci alapok. A különböző módosítókból az derült ki, hogy a frakciók mint támogatják a közös adósságvállalást, különösen a magas minőségű hitelnyújtást, illetve eszközfinanszírozást. Ezen a frakciókon álnyúlóan támogatást élveznek ezek az eszközök a különböző szerződésekben, a repo szerződéseknél, nagyon fontos, hogy ezek igen szigorú feltételekhez legyenek költve, mint ahogy elnök úron erre fel is hívta a figyelmet egyik módosítójában. És azt gondolom, hogy jelentős a támogatás, a külső támogatás törlése mellett. Azt gondolom, hogy ez rendkívül fontos lépés annak érdekében, hogy ezek az alapok sokkal stabilabbá válhassanak, ami pedig a diversifikációt illeti, illetve a likviditás kezelését, számos számadat jelent meg, de azt gondolom, hogy kompromisszumot alakíthatunk ki ezek kapcsán. Annak érdekében, hogy elérjük azt a célt, hogy a piaci alapokat likvidé tegyük, illetve biztosítsuk azt, hogy a beruházások különböző eszközökbe történjenek. Felhívtam a figyelmet egy különösen fontos pontra, ez pedig a megnövekedett átláthatóság. Nagyon-nagyon fontos, hogy növeljük az átláthatóságot, ez sokunk számára prioritás, és nagyon fontos, hogy sokkal sűrűbben történjen a jelentéstétel, illetve rendszeres teszteket végezzünk nagyon örülök, és támogatom azt a támogatást, amely megjelent az említett téma mellett a módosítókban is. Azt gondolom, hogy fontos ezt hangsúlyoznom. Bizonyos kérdésekben sikerült valamennyire megállapodnunk, de még mindig vannak jelentős politikai különbségek ennek az anyagnak a kapcsán. A legfőbb különbség az, az hogy a rendszeres kockázatokkal hogyan bánunk, hát ezeket hogyan kezeljük, illetve hogy ezeket a pénzügyi piaci alapok hogyan értékelik. Üdvözlöm azokat a különböző nézeteket, amelyek megfogalmazásra kerültek a kollégák részéről. Különösen az árnyék jelentéstevők néhány javaslatát. Az első új elgondolás az új volatilitási alacsonyabb hálózati érték. Ezek a javaslatok Brian Hayes-től származnak, illetve elnök úr is tett javaslatot ezekre egy kicsit másabb megközelítésben. Ezen kívül létezik um, Jazek úrnak is vannak módosítói, aki az ALDE árnyékjelentéstevői. tevői jelentéstevője. Gondolom, hogy az árnyék jelentéstevők is szívesen bemutatnák módosítóikat, tehát ezek részleteire most nem térnék ki. Vannak egyéb opciók is, amelyeket ismerünk. Az egyik a phasing outja a színaboknak. Kadek úr tette erre javaslatot illetve a Fizing gates opció, amelyet Kamal úr fogalmazott meg, illetve Hayes úr is kitért erre. Radikális javaslatokat is kaptunk, amelyekről korábban nem volt vita. A színav MMF-eket eh, a bankként szeretnék kezelni, banki felügyelettel együtt ezek a javaslatok. Hát egyértelmű, hogy sok munkánk van még, illetve meg kell néznünk azt, hogy hogyan tudunk legjobban tovább lépni. Egy további nagyon fontos kérdés, amelyre javaslat történt, és ez is egy égető kérdés, az adózás kérdése, az adó kérdések. Én osztozom azokban az aggályokban, amelyeket a, a zöldek elnyikentéstevő Zsoli úr, illetve a GUE elnyikentéstevője Masszi úr fogalmaztak meg. Nagyon fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy ne legyen kapocs az adóparadicsomokkal. Ezt teljes mértékben támogatjuk, és mivel már más viták is folytak az adózás kérdéséről, nagyon fontos, hogy a mi jelentésünkben is kitérjünk erre a pontra. Számomra kulcsfontosságú az, hogy találjunk olyan kulcsfontosságú pontokat, amelyekben meg tudunk majd állapodni az elkövetkezendő napokban. jelentéstevők, eh, megpróbálok kompromisszumos javaslatokat kidolgozni. jelentéstevők a jövő hét hétfőjén találkoznak. Nagyon fontos kiegyensúlyozott kompromisszumokat kidolgozni, amelyek eh, a különböző frakciók támogatását élvezik. Tehát nagyon fontos a rugalmas megközelítés, ha ezt nem sikerül elérnünk, akkor pont eh, ugyanez lesz a felállás, mint ennek a jelentésnek a kapcsán már ez egyszer előfordult az előző parlamenti mandátum alatt. Azzal szeretném befejezni, hogy két kulcsfontosságú mhm. ügyre még kitérjek, két nagyon különböző térféről érkezik ez a két terület. Akik szeretnének, szeretnék óvatosan megközelíteni ezt a témát, én erre azt mondanám, hogy nagyon sokan ezt nem tudják elfogadni ebben a parlamentben, és ez nem volt elfogadható a tanácsban sem, hogyha kesztyűs kézzel bánunk ezzel a témával. Bármennyire érezzük azt, hogy az ipar is megteszi a saját feladatait, nekünk erre oda kell figyelnünk, hiszen ez egy olyan ágazat, különösen a színabok témája, ahol mindenki ismer mindenkit, ők egymásnak kölcsönöznek, egymástól kölcsönbe kapnak eszközöket, tehát itt igenis felmerülhetnek problémák, és ez rendszeres kockázatokhoz vezethet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy lássuk azt, hogy itt szükség van egy eh, szabályozási keretre, megfelelő szabályozási keretre, amely ezekkel az aggályokkal megküzd. A másik félnek pedig azt mondanám azoknak, akik azt gondolják, hogy minden problémát meg lehet oldani akkor, hogyha a színavokat úgymond kivezetjük. Nem tudjuk azt, hogy ennek milyen következményei lehetnének Európa számára. illetve a likviditásunk szempontjából, illetve a beruházások rendelkezés állása szempontjából egész Európában. Tehát a kivezetés, a phasing out nem jelenti feltétlenül azt, hogy az összes alap konvergálni fog a vinabokba. Tehát nagyon fontos, hogy azok a nézetek, amiket képviselünk, legyünk rugalmasak, hiszen egy ideális világban mindenki saját nézeteit szeretné előtérbe helyezni, megvalósítva látni, de hogyha mi parlamentként és ECON szakbizottságként nem tudunk megállapodásra jutni, akkor ez nagyon-nagyon rossz képet fest erről a szakbizottságról, a parlamentről, és azt üzenjük ezzel, hogy nem tudunk megállapodni, nem tudunk konszenzusra jutni egy olyan témában, amely nagyon-nagyon fontos elnök úr. Ezzel zárnám bevezetőmet, és az árnyék jelentéstevők majd megteszik a saját megjegyzéseiket is, illetve a többi kolléga is. Ők majd kitérnek a részletekre. Köszönöm. Köszönöm szépen. Akkor első felől, felszólalónk Brian Hayes a néppárt részéről árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni Nina Gilnek a munkáját, ugyanis ez egy nagyon nehéz és ellentmondásos téma. Szeretnék gratulálni a többi árnyékjelentéstevőnek is, akivel együtt tudtunk dolgozni. Én új vagyok itt ebben a szakbizottságban, de részletesen elolvastam azokat a vitákat, amelyek a múlt mandátum során ebben a szakbizottságban lettek lefolytatva, azt hiszem, hogy azon viták során nagyon egyértelmű volt az, hogy ideológiai, illetve érzelmileg töltetett vitákról volt szó, és ahogyan a jelentéstevők is elmondták, most azt kell megvizsgálnunk, hogy a helyzetet meg tudjuk-e oldani abban az időkeretben, amelyet ki felállítottuk magunknak. Szerintem ennek fontos hatása lenne, amennyiben sikerülne ezt megtennünk, hogyha munkaképes javaslatot tudunk letenni az asztalra a szisztemikus kockázatokkal kapcsolatban, és ugyanakkor meg tudjuk oldani azt a helyzetet, amely abból adódik, hogy az iparágnak nagyon sok különböző arca van. Amennyiben ezt sikerül megtennünk, akkor egy működőképes csomagot fogunk tudni letenni az asztalra, és a tanács is minden bizonyal ezt várja, tehát ők is gyorsan fognak tudni lépni utána. Én szerintem azt várják tőlünk, hogy világossá tegyük ezt a helyzetet. Persze ez egy nehéz ügy, nagyon ellentmondásos, ahogyan már elmondtam, de az árnyékjelentéstevők tudják jól azt, hogy tulajdonképpen mi is forog kockán. Egy eléggé erős javaslattal kell elő, előállnunk, ugyanis itt egy több milliárdos eurós iparágról van szó Európában, tehát fontos ez a pénz, ahogyan azt a jelentéstevő is elmondta. Itt nem csak a KKV-kről van szó, sőt, nem a KKV-kről van szó, hanem a nagy cégeknek, a civil szervezeteknek, kormányoknak való kölcsönzésről van szó, úgyhogy tulajdonképpen fontos ez a pénz. A körülmények pedig amelyek között megpróbáljuk felhasználni a tőkepiacokat és a likviditást, a lehető legjobb irányba akarjuk irányítani ezeket. Nem szabad, hogy olyan következményekkel járjon ez, amelyeket nem kívántunk, és ilyen szempontból ez veszélyes is lehet. Tehát tudom, hogy mi a feladatom, a többi árnyékjelentéstevővel együtt, és kompromisszumra fogunk törekedni Nina Gillel és itt a szakbizottságban, és szerintem nagyon fontos hatásai lesznek ennek a kérdésnek, ugyanis a kockázat kérdése valóban nagyon aggályos, és Európában Sajn, szerencsére még eddig nem merült fel ez a nagy probléma. Amerikában igen. Amerikában már felmerült ez a probléma. A Lehman Brothers ügy kapcsán láthattuk ezt. De Európában is bármikor felmerülhet ez a probléma. Lehet, hogy kicsire az esély, de felmerülhet. Éppen ezért nekünk, parlamenti képviselőknek fontos látni azt, hogy az Unió 28 országában ez ne valósuljon meg, ne történjen ez meg, a rendszertől függ már pedig ez, és ugyanakkor arányosan kell a köz, ezt a kérdést megközelíteni, hogy jó, arányos, középutas megoldást tudjunk kitalálni. Frakciónk nevében ahogy elmondtam, több mint 700 módosítás van. Most hát nekünk is vannak módosításaink, főként az eszközök tekintetében, a színavokra vonatkozólag, a likviditási küszöbök, az átláthatóság és a különböző követelmények tekintetében egyaránt. Ami a színav eszközöket illeti, és ezeknek a megszabályozása, az biztos, hogy keletre és nyugatra is kimennek a tőkék, de nem biztos, hogy bent maradnak Európában. És egyben a jelenlegi helyzetben nem lenne értelme annak, hogyha kifelé irányítanánk a tőkét. Ezért fontos lenne a szinavok és ninavok az európai gazdaság központi kérdésévé kell, hogy váljanak, és hatékonyan kell velük bánjunk. Szerintem a legjobb megoldás az az, hogyha a likviditásokat, illetve a redemption gate-ekre vonatkozólag is megfelelő megoldásra tudnánk jutni. Az én javaslatomban három újfajta kötvényt javasolok. Az egyik egy retail színav, amely tulajdonképpen csak a non-profit szervezetek, illetve közintézmények, illetve magánszemélyek részére állna lehetőségként. Aztán 99,5 százalékos kormány kötvényekbe való befektetési lehetőség lenne a második, és tulajdonképpen 10%-a a pénzpiacoknak Európában a kormányok által kibocsátott kötvények, illetve más értékpapírokban van. Ez teljesen más, mint az USA-ban uralkodó modell, ahol sokkal nagyobb egyébként ez a kiskereskedelmi modell. Tehát akkor, amikor összehasonlítjuk Európát az Egyesült Államokkal, akkor látni kell a különbségeket is. És végül van egy alacsony volatilitású alap, amely mindenki számára nyitva állna, de a 90 napon belüli lejáratú értékpapírokra vonatkozna ez kizárólag. Tehát ezen a modell lényege. A kiskereskedemi színav, illetve az alacsony volatilitású pénzpiaci alapok egy olyan rendszert hoznának létre, amelyek megakadályoznák a problémákat, amelyekről egyébként a kerekasztal beszélgetéseken már jó sokszor szó esett. Tehát az én alapvető javaslatom a Fees and Gates Plus-ra vonatkozik, és szerintem ez egyébként eléggé fair is. Ami a likviditást illeti, itt 10%-ról 15%-ra növeltem a napi likviditást, és máshol pedig lecsökkentettem 25-ről 20%-ra. Ez hasonló arhoz a rendszerhez, amelyet az Egyesült Államokban látunk, de azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az Egyesült Államokbeli csomag legjobb része az a likviditás növelő intézkedésekre vonatkozott. És ennek egyébként van is értelme, hiszen a sokra vonatkozó ö, problémák, amelyet nagyon sok kolléga felvetett, így megakadályozható. Vagy. Tehát ilyen szempontból szeretnék kompromisszumokra jutni, hogy működőképes legyen a rendszer, és majd megvizsgáljuk ezt még részletesebben. A likviditás növelése napi szinten az egyik legnagyobb reform lenne, amelyben egyébként egyetértünk. Itt tulajdonképpen csak az arányok kérdése vitatott még. A külső kreditratingre vonatkozó megítélések tilalma, ezzel kapcsolatban fontos az, hogy legyen valamiféle barométer, amelyel a befektetés a befektetők látják és értékelni tudják a különböző értékpapírokat, és ezek a fajta rétingek valamiféle nemzeti kompetens hatóságok által támasztott feltételeknek kell, hogy megfeleljenek. Fontos a diversifikációs sztenderek szigorítása is, és nem szabad, hogy 5%-nál többet fektessenek be egy alapba, ez a különböző értékpapírokra vonatkozóan nagyobb biztonsághoz vezetne. Fontos lenne az is, hogy ne legyen egy testületbe a befektetések aránya túl magas, és egyébként a likviditáshoz kapcsolóan szeretném azt is elmondani és világossá tenni a közvélemény számára is, de a szakbizottság számára is, hogy én nyitott vagyok a kompromisszumok tekintetében, a diversifikáció és a likviditások tekintetében, olyan rendszeret, rendszert szeretnék kidolgozni, mert a SINAV és a VINAV rendszerre egyaránt működőképes. Örülök, hogyha Nina Jill-lel együtt tudok működni. Azt javaslom, hogy heti likviditási szinteket állapítsunk meg a portfólió befektetések tekintetében, ugyanis az érettség vizsgálata, a kiválasztható tőke rendszerek, és fontos az, hogy olyan pénzpiaci értékpapírokat vásároljunk, amelyek valódi különbséget tudnak felmutatni. Egy olyan csomaggal állok tehát elő, amelyben én úgy gondolom, hogy a szisztemikus kockázatok kérdését meg tudjuk őrizni, és ugyanakkor az egész iparág számára egy biztonságos és előrelátható keretet tudunk teremteni, és további fejlődési lehetőségeket tudunk biztosítani. Remélem azt is, hogy sikerül majd egyességre jutnunk. Ez nagyon fontos az iparák számára, egyáltalán a pénzpiacok számára, Európa jövője számára, és itt a parlamentben is fontos kérdés ez. Tehát egyfajta politikai mixre van szükség, ezt javasoltam én. Köszönöm. Next speaker, Mr. Kamal. Köszönöm szépen, Kamal úr, az ECR árnyék előadója. I welcome the consensual approach uh, adopted by... Köszönöm szépen, Én, mi is üdvözöljük az előadó és Brian munkáját. Úgy gondolom, hogy ez közös minden többi frakcióval. Az elmúlt parlamenti periódushoz hasonlóan most is nagy kihívások vannak, de talán a, a vita atmoszférája kevésbé érzelemmel telített. Meg kell, hogy mondjam, hogyha visszatekintünk a az alapelvekre. ahol vannak a választóvonalak? Nos, úgy tűnik, hogy a házban vannak olyanok, ahol biztonságos lehet, soha nem lehet probléma a különböző visszatérésre a vinavalapokkal, de a másik oldal a színav. Hogyha ezt nézzük, akkor, ahogy Brian is mondja, jelentős problémá, problémák vannak a színe alapokkal, és nem földrajzi értelemben akarom mondani, hanem a magával az alapokkal kapcsolatos problémákat. Azt kell megnézni, hogy hogyan lehet ezeket a problémákat megoldani. Vannak olyanok, akik egyszerűen meg akarják szüntetni a alapokat, ne, egyszerű nemzeti érdekből, valóban az Európai Unióban vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy mindent a véna alapokba tudnak átvinni, és ezzel mindent megoldanak. Az összes pénz, ha kikerül a színe alapokból, akkor nem szükségszerűen kerül át a véna alapokba. E, igazából tudjuk azt is, hogy általában a jogszabályi technológiával e, mindig lemarad az ágazat előtt Meg kellene találni egy másik megoldást. Jelentős fenntartások vannak a nem, regu- nem szabályozott privát kihelyezésekre is vonatkozóan is. Lehet, hogy néhány év múlva arról kell majd, hogy beszéljünk, hogy milyen kihatásai vannak annak, hogy a színe alapokat be, megszüntettük. Hogy lehet ez? Most kell akkor a nem szabályozott magánkihelyezéseket szabályozni. Biztos vagyok abban, hogy a legjobb megoldás ezzel szemben az, hogy ösztönözzük a színe alapok megtartását, és ezeket a kérdéseket viszont, amelyek az Egyesült Államokban problémákat okozott, megoldjuk előre. Hogyan lehet ezeket megoldani? Nos, az egyik lehetőség a diversifikálás. Biztosítani kell azt, hogy a egy bizonyos forrás vagy csoportra való kitettség ne legyen túlzott. Nyilvánvalóan ez a mozgató rugójas néhány saját módosítomnak, de más frakciókból érkezőnek is. Egyetértünk nagyjából abban, hogy hogy a puffer az egy, az egy tulajdonképpen használhatatlan eszköz. Van, aki azt mondja, hogy jó, ne zárjuk be a színalapot, tartsuk meg a puffer zónát, és ezzel biztosítva leszünk, pedig nem ez a megoldás a szína alapoknál. Mit is tegyünk? Diversifikálást először is, biztosítani azt, hogy ne lehessen rövid távon visszatérítetni jelentős összegű forrásokat, a beruházóktól, befektetőktől pedig a viselkedésükre és terveikre kell egyértelműen rátörni, rákérdezni. A banki modellekre is figyelni kell ezeknél a forrásoknál. A, fel kell tárni és tenni a befektetéseket, az alapbefektetéseit, és meg kell azt is vizsgálni, hogy hogyan lehet az alapokat magukat stabilizálni. Bryant támogatom ebben, fontos, hogy legyen egyfajta kompromisszum a, ezen e lehetőségek körül. A hitelbesorolások. Nos, ezek a, erre vonatkozóan már vannak szabályozók. Miért akarunk most visszatérni erre? Azt mondjuk, hogy nem elég jó a hitelbesorolási rendszerünk, és most plusz besorolásokat akarunk? Fel kell tegyük magunknak a kérdést. Hiányzik valami a korábbi hitelbesorolásból, vagy egyszerűen csak duplán vagy háromszorosan akarunk szabályozni, mert mi jobban érezzük így magunkat? De ez problémát jelenthet Értsük meg, hogy miért fektenek, fektetnek be az emberek MMF-be. Ez a rövid távú pénzpihentetés, és a, a, utána visszatérnek a bankoktól a VINA alapokhoz, vagy a SZINA alapokhoz. Értem azokat a nehézségeket, amelyeket az előadó vázolt, Tudom, hogy legalább ugyanolyan nehéz dolga van, mint az előző előadónak a e dokumentumban, de végre rá kell világítani az ágazatra, diversifikálást ösztönözni, az MMF ágazatot pedig erősíteni, a szína és vína alapokat egyaránt. Remélem, hogy a következő vita során kollégákkal ezt tisztázni tudjuk. Köszönöm. Péter Jelcek a következő az ALDE előadója. Jó napot kívánok! kedves kollégák, a cél ugyanaz. Biztosítani kell, hogy a pénzpiaci alapok továbbra is finanszi- eh, megfelelően működtetik a gazdaságot. Egy billiós összeggel foglalkozunk. Ugyanakkor pedig nem szabad, hogy ezek az alapok a pénzügyi stabilitást veszélyeztessék. Én magam megvizsgáltam az összes lehetséges utat és zsákutcát is, a, a bizottsági javaslatban pufferként jelölt megoldással. Úgy tűnik, hogy a legkiegyensúlyozottabb észszerű opció az, amikor életképes színákat tartunk meg alapvető jellemzőkkel. Ennek nyilvánvalóan van fenntartása, az egyik kockázat az átláthatóság, a másik pedig a pénzügyi stabilitás. Nos, ez a mechanizmus az M2M, tehát piacközi relációban működhet, és közös számokkal is működhet. A, az előadó szerint én magam is a javaslat általános elvét támogatom. Ez, a, ez szerint a szína a pénzpiaci alapokkal a piacközi módszert kell, hogy alkalmazzák, fenntartva a jelenlegi rendszert. Ennek előnyei vannak fiskális azonos napi rendezés, egységnyi közös érték. A forrásokkal kapcsolatban a SZINA menedzsernek, vezetőjének két lehetősége van. Nyereség esetén egy kupont adnak ki, jelenleg is ezt teszik a SINA alapok, így a befektetők tőke jövedelemként regisztrálhatják ezt a bevételt. Veszteség esetén pedig vissza kell vonni a megfelelő számú részvényt a a befektető portfóliójából. Nos, a megoldás szerint a két kérdés, ez a két opció a szína mellett a portfólió diverzifikálását jelentené, és megoldja a negatív forgatókönyvek kapcsolatos problémákat. És természetesen a mechanizmusnak a részleteit még finomítani kell, de úgy gondolom, hogy ez a legkiegyensúlyozottabb opció, amelyel kezelhetjük az ESRP, ECB, FCB és a bizottság fenntartásait is. Nos, ez az opció, ezen opció szerint a szina a befektetők számára biztonságosabb termék lenne. Ezért döntöttem úgy, hogy a bizottság javaslatát szorosan követve támogatom a diversifikálást és a likviditási arányokat. Ezek azok a követelmények, amelyek szigorúak, és a további szigorítás már a befektetett források minőségét veszélyeztetni. A 72 módosítómat nem fogom most részletesen elsorolni, csak visszhangzom kollégáim által elmondottakat, mégpedig úgy érzem én is, hogy minden félnek konstruktív formában kell előrelépnie ahhoz, hogy biztosítható legyen, hogy kompromisszumra tudunk jutni ebben a rendkívül érdekes dossziéban. Támogatom azt is, hogy egy szilárd álláspontot alakítson ki szakbizottságunk és a parlamentünk, és nagyra értékelem az előadó és a többi árnyék előadó közti együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fábula Mázia Guétől. Um. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy én is üdvözlöm az előadónak az álláspontját. Valóban fontos, hogy ezt a dokumentumot végigvigyük. Amikor a pénzügyi reforma kérdéséről beszélünk, kollégák is említik az ágazat rossz helyzetét, akkor mindig az a veszély áll fent, hogy az árnyékbank területe fogja mindennek az előnyét élvezni, oda kerülnek át a tranzakciók. Amikor az árnyékban kérdésével beszélünk, akkor az árnyékban ágazatot nem akarjuk felzavarni. Nagyon fontos, hogy a munkát jól végezzük, mert egyébként felelőtlen lenne minden más út. Véleményünk szerint aggasztó az, hogy ez a kifejezés az árnyékbank ágazat sem igazolható ennél a jogszabálynál. Szeretnénk, hogyha ezt valamilyen formában rendeznénk. Nina Bryan kollégám és a többiek is hangsúlyozták, hogy ez egyszer s mindenkorra euró kérdés, egyetértek, rengeteg pénz van az ágazatban, de a következtetéseink egy picit eltérnek a többiekétől, mert úgy gondoljuk, hogy pontosan azért, mert olyan sok pénz van az ágazatban, figyelni kell a pénz irányítására, arra, hogy értékesebb felhasználása legyen és biztonságosabb befektetések, nem pedig pontosan az árnyék banki ágazatot támogassuk. Úgy gondoljuk, hogy a pénzpiaci alapokat az árny- árnyékbanki ágazattól külön kellene kezelni, és hogyha ezeket annak részeként definiáljuk, akkor megfelelően szabályozni kell. Egyetértünk az ajánlásokkal, amelyet a nemzetközi testületek, az EASCO és az Európai e, szisztemikus kockázati testület adott, mégpedig a bankszerű tevékenységeket végez ez az ágazat, és ezért azt szeretnénk, hogyha preventív felügyelet vonatkozna a pénzpiaci alapokra is, és ezekre a, az ágazatba tartozó intézményekre. A szín alapok véleményünk szerint nem tökéletesen likvid, pénzszerű helyettesítő eszközök. Úgy gondoljuk, hogy mindez rossz benyomást kelt rendkívül kockázatos a kisbefektetők számára, akik kevésbé tájékozottak és az információs asszimetriának sokkal jobban kitett befektetői csoport ez, mint a nagy befektetők. Ők nyilvánvalóan nem fektetnek ezekbe a színe alapokba. Ezért azt javasoljuk, hogy a következő öt évben vezessük ki a színák alapokat, ezzel jelentősen javítanánk az átláthatóságot, és csökkentenénk a, a szisztemikus kockázatokat és a, a kölcsönkapcsolatból adódó kockázatokat. Megfelelne ezen kívül ez azoknak a nemzetközi ajánlásoknak is, amiket az előbb idéztem. Sőt, A bizottság javaslata értek, szerint az értékpuffert gondolatát üdvözöljük, és úgy gondoljuk, hogy az öt éves átmeneti időszakra vonatkozóan a szína alapok a visszatérítési összegeket csökkentsék. Különösen akkor, hogyha az összforrás 15%-a alatt van. E, úgy gondoljuk, nem, nem támogatjuk a redemption géteket, hiszen ezeknek prociklikus hatása van, és az első lépés előnye az egyértelműen jelentkezne, ezt nem tudjuk elfogadni. Bizonyos kockázatokat csökkenteni kell, és azt szeretnénk, hogyha a kollaterális forrásoknál a befektetőket véde, védenénk, nem véljük úgy, hogy az OTC igazolná az átláthatóság hiányát. Alapvetően támogatjuk azt, amit az előadó megfogalmazott. Úgy gondoljuk ezen kívül, hogy a származtatott termékeknek a célja nem lehet a hedging. A külső támogatás gondolatát támogatjuk, ennek következtében pedig be is nyújtottunk egy módosítót is a 36-os cikkre vonatkozóan. Véleményünk szerint aggasztó a pénzpiaci alapok harmadik államokban való működése, illetve harmadik államok által való működtetése, különösen az adóparadicsomok jelentkezése miatt. A pénzpiac ne segítse a, a működő intézményeket az adóelkerülés vagy adó nem fizetésben. Nos, ez a mi véleményünk ebben a szakaszban a dokumentum, az és én is örülök a vitának. Köszönöm. The Köszönöm szépen, zöldek, Éva Zsoli. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen Nina Jill és az árnyékjelentéstevők további magyarázataiért is. Én nagyon röviden fogok fogalmazni. Ahogyan elmondtam, mi úgy gondoljuk, hogy nem szabad, hogy megelégedjünk magunkkal, ugyanis 7 éve tart már a válság. Itt nem lehet ingyen vasorázni. Nem lehet további eredményeket elérni, hogyha nem vagyunk hajlandóak kockáztatni, és ugyanakkor, hogyha ennek az ellenkezőjét gondoljuk, akkor pont azzal fogjuk generálni a szisztematikus kockázatokat. Ezért szeretnénk javaslatokat tenni a bizottsági javaslat erősítésére, és hogy a színavok át tudjuk fordítani vinavba. A színavok számunkra csak olyan formában fogadhatók el, amelyek megfelelnek nem csak a bizottsági javaslatban foglaltaknak, de még további feltételeknek is, mint például egyfajta banki öm, engedélyhez kötnénk ezt. Jó néhány módosítást is beterjesztettünk, és ezután úgy gondoltuk, hogy a legtöbb frakcióban támogatjuk azt, hogy valamiféle átmeneti intézkedést vezessünk be, vagy pedig azonnal, vagy minél hamarabb át tudjuk váltani a sinav alapokat vinav alapokra, vagy pedig más, sokkal jobban korlátozott színav kategóriákat hozzunk létre. Meg vagyunk győződve arról is, hogy a támogatásunkról kell biztosítanunk a jelentéstevőt, hogy minél erősebbé tudja tenni javaslatát. A jelentéstevőkkel és más frakcióbeli kollégákkal együtt tovább támogatjuk azt, hogy a diversifikációra vonatkozólag sokkal szigorúbb szabályokat, feltételrendszert vezessünk be, és az MMF részéről öm, sokkal ö, szigorúbb feltételrendszer kialakítását szorgalmazzuk a derivatívák tekintetébe, illetve egy sokkal restriktívebb rendszer kialakítását támogatjuk. Ezzel kapcsolatban nagyon sok módosítást beterjesztettünk, szeretnénk ugyanis tovább erősíteni a bizottsági javaslatot az MMF-eket szeretnénk a adó paradicsomokban betiltani, és ezeket szeretnénk, hogyha nem lehetne az Európai Unióban piacra dobni. Ebben úgy tűnik, hogy most már többen egyetértünk Ninával is. Ezen kívül fontos a felülvizsgálati lehetőség, illetve a felülvizsgálati rendszer erősítése, annak érdekében, hogy biztosítsuk azt, hogy az MMF-ek az ESMA ellenőrzése alatt álljanak a nagy kockázatok idejébe, és különleges feltételek mellett akár fel is lehessen függeszteni az MMF redemciót. Ezen kívül a CID Fort szintén szeretnénk hozzákötni az MMF-ek kifizetési politikájához. Ezen kívül szeretnénk az átláthatósági feltételeket neve, növelni, annak érdekében, hogy az ESMA közzé tegye az USA-ban hasonló rendszer, tehát az USA-ban, hasonló, az USA-ban lévő rendszerre hasonlatos módon az eredményeket. Köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen mindazoknak a segítségét, akik nagyon sok módosítással javítják ennek a javaslatnak a lényegét. Három gondolatot szeretnék kiemelni. Az első egy megfigyelés, azzal kapcsolatban, hogy miért is van szükség erre az irányelvre. Úgy tűnik, hogy célunk az, a Héze úr is elmondta, hogy a piacot szeretnénk szabályozni, különböző befektetők részéről igény mutatkozik az európai piacok megfelelőbb kezelésére, illetve szabályozására. Ezen kívül úgy tűnik, hogy azért vannak problémák is a pénzpiacokon, de Heizel úr azt mondja, hogy ezen a különleges piacon nincsenek problémák, csak az Egyesült Államokban voltak. Tehát Európában nem voltak ezzel kapcsolatban problémák. Tehát gyakorlatilag egy olyan problémára próbálunk megoldást találni, amely nem létezik, és nem tudjuk azt se, hogy ennek az egész regulációs rendszernek mik lesznek a következményei. Gil asszony azt is elmondta, hogy ő aggódik amiatt, hogy ezen a különleges piacon olyan piaci szereplők vannak, akik úgy tűnik, hogy nagyon jól ismerik egymást keresleti és kínálati oldalon, és ez már önmagában is specifikus probléma, amelyel foglalkoznunk kellene az emberek gyakorlatilag hasonlóképpen működik ez a piac, mint itt a parlament. Valaki stázsierként kezdi, aztán lesz belőle parlamenti képviselő, majdan biztos. Tehát a helyzetből adódik az, hogy sokkal keményebben kellene fel öm, öm, tehát ezzel a problémával felvérteznünk magunkkal a problémával szemben. Az évek során ez a piac sokat fejlődött a színav-vinav rendszer tekintetében egyaránt, azért, mert pontosan tudja ez a piac, hogy mit is szeretne a vevő, a keresleti oldal, és ezért tudják, hogy milyen likviditásra van szükség, és így tovább. Jól ismerik ezt a piaci szegmenset. Most tulajdonképpen mi magunk úgy viselkedünk, mintha egy piaci terméket bocsájtanánk a pénzpiacokra, mintha bank lennénk. A probléma ezzel az, hogy egyszerűen nem értünk hozzá. Nem fogjuk tudni a piacra olyan ö, eszközöket bocsátani, amelyek működőképesek. Tehát ö, ez biztos, hogy nem fog működni. Például sokan beszélnek a pufferekről. Itt tulajdonképpen olyan arányszámokról beszélünk, amelyeket mi azt mondjuk, hogy mi ö, javasoltuk, de itt valójában a lobby szervezetek szólnak belőlünk. Elképzelhető, hogy nem is fog így működni az egész rendszer, és elképzelhető, hogy valaki sokat nyer, mások meg sokat veszítenek ezen a rendszeren. És főként a kisebbek fognak a két-három milliárdos forgalmú cégek fognak veszíteni ezen, mert egyszerűen csökkenni fognak a menedzsmentre fordítható összegek. Ezzel pedig a kisebbeket ki fogjuk szorítani a piacról, és a nagyobbak fognak csak bent maradni. Márpedig itt már politikai jellegű kérdések is felmerülnek. Világos az, hogy itt a politikai cél az az, hogy a színavokat teljesen kiszorítsuk a piacról, és a vinav rendszer, miután ez francia, uralkodjon el. Tehát olyan, mintha a francia piacot szeretnénk erősíteni más piacokkal szemben, például az Egyesült Királyságbeli piacokkal szemben. Ez pedig nem fair, és nem is, nem is igazságos. És végül Elnézést kérek, mert biztos, hogy tegnap már ezt ön is hallotta, ebédkor. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy van egy olyan mese, amely a skorpióról és a mm, ö, békáról szól. Át kell menni a, egy ö, patak egyik oldaláról a másikra, és azt mondja a béka, hogy ha te viszel át engem, akkor biztos, hogy be fogsz dobni, vagy meg fogsz engem ölni. Ö, a Skorpió azt mondja, hogy akkor csináljuk fordítva, vigyél te át engem. Félúton a Skorpió pedig belefúrja a fullánkját a béka nyakába. Megkérdezi tőle utolsó vérével a béka, hogy miért tetted ezt velem? Azért, mert ilyen a természetem. Hát erről van szó, ez a kis példamese is bizonyítja, hogy amikor pénzügyi válságban élünk, akkor az látványos, hogy elképzel, elképzelhető, hogy ahogyan Kemál úr is mondta, csak azért, mert úgy akarjuk magunkat feltünteni, mint aki akar valamit tenni, meg fogjuk gyilkolni a piac egyik részét, erre pedig igazán nincsen szükség. Thank you. Now we go to the Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalások köre következik. Lamaszúr úr először. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönetet szeretnék mondani, illetve gratulálni szeretnék jelentős többönknek, Nina Gélnek, aki jelentős munkát végzett, koherens javaslatokat dolgozott ki, és természetesen az összes árnyék jelentős tevőnek is köszönetet szeretnék mondani a néppárti árnyékjelentés tevő kezdte hozzászólását, kintűnő árnyékjelentés tevő. Ezt a lelkes vitát hallgatva úgy érzem, hogy egy kicsit több időre lesz szükségünk ez a munkához, mint néhányan azt optimista módon gondolták. Ez egy nagyon bonyolult téma, az ECON az előző mandátum alatt nagyon sok uh, időt szentelt, mert nem sikerült megállapodni, és uh, nincs uh, sürgető szükségessége annak, hogy néhány hét alatt megállapodjunk. Azt gondolom, több időre lesz szükség ehhez a vitához, és uh, ahhoz, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy egy olyan uh, szöveget dolgoztunk ki, amely uh, megelégedésre ad okot, és nem legyünk elhamarkodottak. Meg szeretném jegyezni ezen kívül azt is, hogy a PPA-k jelentős szerepet já, játszanak, viszont az Atlanti óceán két tér felé mások a célok. A PPA kapcsán az amerikai referenciát ismerjük, ezt megpróbálják az európai szinten is ugyanúgy átvenni, de ezt nem gondolom, nem gondolom, hogy ez megfelelő megközelítés volna. Én is begyűjtöttem módosítókat azért, hogy újból indíthassuk a vitát, és tulajdonképpen ezt ma meg is tettük. Az alapjavaslatokból kell kiindulnunk, a bizottsági alapjavaslatokból. Az EFDD elnyénk jelentés tevője megkérdőjelezte Franciaországot, felvetette ezt a kérdést, Szerencsére anekdotája a skorpióra és a békára vonatkozóan. Ezt a támadás Franciaország ellen korrigálta, béka Franciaországot jelképezi, tehát nagyon fontos elkerülni azt, hogy a skorpió megölje a békát. Hogyha az Európai Bizottságnak olyan javaslatai vannak, amelyben azt mondja, hogy a tapasztalat azt mutatja, hogy a színavok pénzügyi válság idején sokkal több rendszer kockázatot teremtenek, mint a vinavok, éppen ezért jobb lenne a vinav modellre összpontosítani. Akkor ezt nem azért mondja, mert valamelyik országot előnyben szeretné létesíteni, hanem azért teszi, hogy a beruházó pénzeit biztosítsa, biztonságot garantálja, illetve hogy a PPA-k ne jelentsenek rendszer szintű kockázatot az Európai Unió számára vinavok sokkal elterjedtebbek Európa szerte, függetlenül a tagországi helyzetektől, mint a szinavok. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy meg kell tartani a két modellt, vagy ha nem, akkor legyen világos az, hogy mik az előnyök mindkettő esetében, és nem próbáljuk meg feltétlenül a két modellt eh, egymáshoz közelíteni, és a vina volt mondjuk előnybe részesíteni, amely kevesebb kockázatot jelent a színaval ellentétben. Ami a színavokat illeti, én hallottam azok érveit, akik azt mondták, hogy ha meg akarjuk ezeket tartani, akkor lehet, hogy kötelezni kell őket arra, hogy bizonyos banki jelleget öltsenek, azért, hogy a befektetőnek, befektetőnek, befektetőknek megfelelő garanciát tudjunk nyújtani, olyanokat, amelyekkel egyelőre nem bírnak. Ebben a szellemben nyújtottam be módosítóimat más kollégákkal együtt. Ez, ehhez még hozzá szeretném tűzni azt, hogy egyetértek az előttem szólókkal, az adó paradicsomokra vonatkozó megjegyzéseikben. Nagyon fontos, hogy ezek a alapok hozzájáruljanak a reálgazdaság finanszírozásához, és ne járuljanak hozzá közvetett módon az adó elkerüléshez, illetve a gyanús gyakorlatok elterjedéséhez. Elnök, köszönöm szépen, Párvas Beresz. Köszönöm szépen. Nem leszek hosszú. Én kisebb aggodalmamnak szeretnék hangot adni amelyet már itt előttem mások is elmondtak. Én amiatt aggódom, ahogy Európa megpróbál reagálni a G8-ak ajánlására, illetve a Joszkóra. Ez pedig azt jelenti számunkra, hogy mozdulnunk kell. Először is köszönetet szeretnék mondani, hogy Nina Gill foglalkozott ezzel a témával, nem első, első alkalommal folytatunk erről vitát, de meg vagyok győződve arról, hogy az a válasz, amit Európának adnia kell, ami a saját stabilitási céljait illeti, illetve azon termékek elleni küzdelmét, illetően amelyek nem reagálnak ezekre a célokra, például a színavoknál, hát nagyon fontos, hogy egyensúly legyen. az előző jelentést, az előző mandátum alatt is megfogalmazta felelősségünket, ami a jelenlegi javaslatokat illeti. Három megjegyzést szeretnék tenni. Az első. Azt gondolom, hogy jelentéstevőnk azt javasolja, hogy a bizottság javaslatban helyettesítsük a puffer módszert, amelyet 3%-ban állapítottak meg, a kockázat, tényleges elemzési arányra váltsuk fel. A kockázatok számomra nem jelentenek problémát feltétlenül. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan megközelítés, amely tulajdonképpen a jó irányba mutathat. Azt kell csak definiálni, hogy mit jelent a kockázat, mi tartozik ide. Tehát ezzel egy másik Pandora szerencét nyitunk meg. Hát, hogyha a tényleges kockázatokat öleli fel a puffer módozat, úgy e, ezzel e, egyet tudok érteni. Ami az államadóságot illeti jelentéstevő, azt javasolja, és azt gondolom, hogy erről a témáról is fontos vitát nyitni, hogy ne adjunk az államadóságoknak speciális státust. Ezt nagyon fontos alátámasztani, hiszen itt egy közös pénznemünk van az eurózónában, és uh, itt felmerülnek uh, olyan kérdések is, hogy hogyan működik a gazdaság és monetáris unió. Itt nagyon oda kell figyelnünk az államadóságok kezelésére, hiszen ez nem vezet be különbségtételt bizonyos tagországok államadósága között, amelyek tagjai az eurózónának, és olyanok között, amelyek nem. Ha ezt megtesszük, akkor újból megnyitjuk azokat a kérdéseket, amelyeket megpróbáltunk már egyszer a banki unió kapcsán megoldani, mely megpróbálta az államadóságok kezelését és úgymond a bankok kasszáját külön választani. Következő megjegyzésem a kreativitásra vonatkozik, a színavok megmentésére vonatkozó kreativitás igen jelentősnek mutatkozik egyenlőre, beleért az új javaslatokat is. Ezzel azt a benyomást keltjük, mintha új termékeket tudnánk kialakítani a színap mintájára, ezzel a volatilitás csökkenhetne, ami pedig lehetőséget biztosítani arra, hogy elkerüljük azt a kritikát a kockázatokra vonatkozóan a színavoknál. De azt gondolom, hogy itt józanul kell ezeket a kérdéseket tekintenünk, hogyha a színavnál megmarad a garancia, és ezt a garanciát biztosítani tudja, én nem ismerem ennek abszolút akadályait a volatilitásra nézve. Ez a volatilitás eh, létezik. Utolsó megjegyzésem. Színavokra vonatkozóan. Hát, ha meg akarjuk ezeket menteni, akkor mondhatjuk azt is, hogy tényleges banki termékeket próbálunk meg kialakítani, hiszen itt banki garanciáról van szó. Tehát tulajdonképpen banki terméket teremtünk, amennyiben ez beruházási termék marad, a likviditás mozgása, amely beruházási stratégiák körül megjelenik, illetve megnézzük a felügyelő szerepét, akit leginkább érint a termékek ellenőrzése, tehát hogyha ezt a módozatot választjuk, akkor természetesen ez az eszma szerepe inkább, mint a banki felügyeleté. Elnök úr, önnel látogattunk el együtt a központi bankba, kb. 10 nappal ezelőtt, és az központi bank azt mondta, hogy nem az ő feladatuk mindez, nem tudják értékelni ezeket a termékeket, ezt a felügyelőkre kell bízni, hiszen ők ehhez sokkal jobban értenek. Tehát ez az eszma feladata, és nem a banki struktúrája. Köszönöm. Now we give the floor. Köszönöm szépen. Most a bizottságnak adom meg a szót Dietmar Lember úrnak. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapunk. Úgy gondolom, nagyon sok érdekes módosító indítványt kaptunk a javaslatunkhoz. Mindegyik további vizsgálatot érdemel. A kérdés azonban az, hogy némileg attól tartunk, hogy igazából azonnali megoldásra van szükség. Megvannak az alapok, egy trillió forog kockán, és a bankhoz hasonló szabályozókra van szükség, a cén a pénzpiaci alapokra. Különösen a 397-es módosítóra és az ehhez kapcsolódókra vonatkozóan hadd mondjam el, hogy ezeknek megvan a lehetősége arra talán, hogy rövidtávú megközelítést biztosítsanak, de hogyha nem akarnak tőkepuffert, ahogy mi eredetileg javasoltunk, akkor átmenetileg kell, hogy a, a nemzeti hatóságoknak meglegyen a fennhatósága arra, hogy ennek a modellnek a stabilizálására szabályozókat hozzanak. Szívesen működünk együtt egy potenciális keret, lehetséges keret kidolgozásában a jelenlegi visszatérítési alapok stabilizálására, a bankhoz hasonló szabályozás, illetve a javaslatban szereplő megoldások mentén. Köszönöm. Köszönöm. Az előadónak adom meg újra a szót. Köszönöm szépen, elnök úr és köszönöm én is mindenkinek, aki hozzászólt. Értem mindenki véleményét és fenntartását is. De röviden, tudom, hogy szavaznunk kell nem sokára, hadd mondjam mégis a következőket el. Nagyon fontos az, hogy van egy teljes csomag. Nagyon fontos, hogy megnézzük a legfontosabb kérdés legalábbis, ami számomra az a likviditás és a diverzifikálás, a cénavak és a, a vonatkozó adók kezelése. Sokat segít, hogyha úgy a tanácshoz hasonló álláspontot alakítunk ki magunknak, illetve pontosan olyat. Aggasztó azonban, hogyha ezeket a véleményeket, vagy ezeket a pontokat ki kellene vennünk. Enélkül nem tudunk konszenzusra jutni. Mint mindenki elmondta, egészen ö, nagy kihívásokkal telített dossziéhez, és előadóként megpróbálom a nagyon különböző véleményen lévőket a a szisztemikus kockázatok tükrében közelebb hozni az európai adófizetők érdekéhez. Meg kell próbálnunk a kompromisszumot úgy kialakítani, hogy az emberek legfontosabb, legnagyobb aggodalmait eloszlathassuk. Azt kérem a bizottságtól, hogy majd kommentálja az értékelendő részvény és az elvén NAV javaslatot. Van erre vonatkozóan már munka, amit végeznek, vizsgálatok, és nagyon örülnék, hogyha a bizottság elmondaná, hogy tudnának-e nekünk további anyagot adni a javaslatokra vonatkozóan, az eddigi munkájukra vonatkozóan, hiszen az árnyék előadók között is sokan terjesztetek elő ilyen kérdéseket. Szerintem igenis kell még idő, hiszen a javaslatot már szept 2013. szeptembere óta vizsgáljuk, és valószínűleg ez az egyik leg régebbi dosszié, vagy leghosszabban vizsgált dokumentum, amit valaha is vizsgáltunk itt a, a szakbizottságban, úgyhogy tovább kell lépni. Nem lehet folyamatosan ugyanazon kérdések körül ö, vizsgálódni, egyszerűen csak el kell indítani a, a dolgot, el kell dobnunk végre, el kell vetnünk a kockát azért lássuk, hogy van némi előre haladás a kérdéskörben. Lényeges az, hogy ne felejtsük mindezt el. És mint mondtam az elején, azt is fontosnak tartom, hogy e szakbizottság, a ház hitelessége megmaradjon. Demonstrálnunk kell tudni azt, hogy megoldásokat tudunk találni. Hogyha nagyon nehéz helyzetben is vagyunk, akkor sem ö, tesszük parkolópályára a kérdést. Tisztában vagyok azzal, hogy vannak különbségek az Egyesült Államok és az európai modell között, de nagyon sok lehetőség van arra, hogy erről megbizonyosodjunk. Mégis sok minden van, amit megnézhetünk pozitívumként az Egyesült Államokban történtek alapján is, hiszen hasonló termékekről van szó. Elnök úr, mint mondtam, az árnyék előadók jövő héten, hétfőn találkoznak, és kompromisszumokat szeretnék majd vitára bocsájtani azon az ülésen. De úgy gondolom, hogy több ülésre lesz még szükség addig, hogy a, mind a 800 módosítót a 700 újat, meg az enyémeket is rágjuk. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, és nem felejtem el a nem árnyék előadók megjegyzéseit is illetve azokat sem, tehát azokat is, ha lehet, akkor felvesszük. Köszönöm szépen. Köszönöm, Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy most a parlament feladata az, hogy álláspontot alakítson ki, és a tanácssal egyeztetéseket kezdjen. Úgyhogy a mi ütemtervünk, ahogyan elmondtam, február 23-24-én mm, megvitatjuk, és, illetve hogy szavazunk erről itt a szakbizottságban, és a márciusi másodikai plenárison fogunk erről plenáris szinten szavazni. Most pedig következik az Európai Központi Bank, Zapa úr, Zálba úr, jelentéstevők. Kérem, hogy most a szavazáshoz mindenki készüljön elő. Mindenki készen áll a szavazáshoz? Okay. Ten seconds and we start. Test, a test. Sorry, Let's start with the Akkor kezdjünk egy teszttel. Elnézést. Nincs itt a ö, kártyám. Szavazhatok azért még? Nézzük meg, hogy hányan van itt. Vannak itt a szavazók közül. Nagyon jó, hogyha Héz úr is megtalálta a kártyáját. Akkor most tesz szavazás következik, megnyitom a szavazást. Some colleagues are not voting, but they, they one EPP to... Túl sok a néppárti, egyel több, mint kellene. Kérem, még mindig túl sok a néppárti. Rendben van most. Akkor kezdhetjük az A kompromisszummal mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 54 mellette ellene Akkor ezt leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. One EPP too many. Okay, vote is closed. Lezárom, elutasítva. 55 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 56 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, 57 mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva, B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva, Négyes bekezdés Ample mellette ellene tartózkodók elutasítva, de ezt leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Még mindig kell egyeseknek szavazni. Lezárom. Elutasítva. 5-ös, Ample 5 mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. Empl 7-es mellette ellene tartózkodók. Elutasítva. C kompromisszum. Itt van egy szóbeli módosítás is ha jól értem. Igen. Elfogadott-e, elfogadják-e a szóbeli módosítást? Nem? Akkor külön fogunk szavazni. Először kompromisszum, C kompromisszum, mellette ellene, Uh, Először a szóbeli módosításról, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, most következik a kompromisszum, de a szóbeli módosítás nélkül mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 8-as Ample mellette ellene tartózkodók elfogadva. Ample 18 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ample 19 mellette ellene tartózkodók elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, Hetvenes mellette ellene tartózkodók elfogadva. 72 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük. 72-es. elutasítva 73 mellette, ellene, tartózkodók, leellenőrizzük a 73-ast. Megnyitom a szavazást. Elfogadva, elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Emperor 9-es bekezdés mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. 11 mellette ellene tartózkodók elutasítva. F kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. G kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 86 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 87 mellette. Ellene tartózkodók elfogadva. 88 mellette, ellene, leellenőrizzük, megnyitom a szavazást, 88-as. Sorry, we, we have, we repeat, sorry. Le, megismételjük. 88-as. 89 mellette ellene leellenőrizzük ezt is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 91-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. I kompromisszum mellette ellene tartózkodó elfogadva 94 mellette ellene tartózkodók elfogadva. 95 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 96 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Ample 14 mellette ellene tartózkodók utasítva, Ample 22 mellette ellene, tartózkodók elutasítva. 23 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Emplő 24 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva. Emplő 25 Ample 25 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Ample 26 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodók elutasítva, J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 102-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 103 mellette ellene tartózkodók leellenőrizzük, elutasítva. K mellett, kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadva. 114-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, el kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. M kompromisszum mellette ellene tartózkodók, megnyitom a szavazást, M kompromisszum. Elfogadva. 123 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 124 mellette ellene tartózkodók elfogadva, en kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 129-es mellette bocsánat, ez nem kompromisszum, hanem bekezdés, módosítás, nem, módosítás. 129-es módosítás mellette, ellene, tartózkodók, megnyitom a szavazást. O kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Megnyitom a szavazást. Ó kompromisszum. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 141-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva. 100 52-es mellette ellene megnyitom a szavazást. Látom, hogy akkor mindenki szavaz. 153 mellette ellene. Ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Elfogadva. 154 mellette. Ellene tartózkodók, ezt most leellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Elutasítva. R kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Ample paragraph 20. A 29-es bekezdés M mellette, ellenem, tartózkodás ellenőrizzük, azt gondolom elutasítva, de ellenőrizzük a 29-es employmentről a szavazást, megnyitom a szavazást, elutasítva. 160-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, de ellenőrizzük. 160-asról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Ez kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva. 162-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 163 mellette, ellenem tartózkodás elfogadva, 164-es mellette, ellene ellenőrizzük a 164-eset, megnyitom a szavazást. Elutasítva, 165-ös mellettem, ellene tartózkodás elfogadva, T kompromisszum részenkénti szavazással, első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész, mellette, ellene, ellenőrizzük a második részről, megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást, most meg is van nyitva a szavazás. Elutasítva. Az empat 20-as mellett ki van ellene. Ellenőrizzük de mindenki egyértelműen tegye fel a kezét, megnyitom a szavazást az Employment 20-asról. Lezárom. Elfogadva. Employment 21-es mellett ki van ellene. Tehát az Employment 21-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 168-as mellette. Ellene. Ellenőrizzük a 168-asról, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. 172-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, U kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, V kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 189-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 190-es mellette, ellene ellenőrizzük, a 190-esről megnyitom a szavazást. Adopted. Elfogadva. 191-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 191-eset. Lezárom a szavazást, elutasítva. 192-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 194 mellette, ellene, ellenőrizzük a 194-est, megnyitom a szavazást. elfogadva. A V kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, X kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 198-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, Y kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 204-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 105-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 206-os mellette ellene Ellenőrizzük a 206 os a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 207-es mellette ellene tart, megnyitom a 207-esről a szavazást, az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva. Az eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 208-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 208-asra a szavazást, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítva 209-es mellette ellene ellenőrizzük a 209-esről a szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítva eredeti szöveg, 26-os bekezdés mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Z kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, AA kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, AB kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Hármas bekezdés mellette ellene tartózkodás elutasítva AC kompromisszum. Első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene ellenőrizzük a második részre a szavazást, megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hatos bekezdés Ample mellette ellene, tartózkodás elutasítva, AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, AE kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 27-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük a 27-est elektronikusan, megnyitom a szavazást, <laughs> this time you were a little bit lazy on closed is adopted for elfogadva egy plusz szavazattal több AF kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva 32-es módosító mellette ellene Ellenőrizzük, megnyitom a 32-esről az elektronikus szavazást. Elutasítva, gépremulum bekezés mellette, ellenem tartózkodás elfogadva, AG kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, AH kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette a 43-as következik, mellette ellene. Okay. Yes, 43 is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 Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. Megnyitom az elektronikus szavazást a 44-esről. Lezárom a szavazást, elutasítva. 45-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, AI kompromisszum szóbeli módosítóval, mellette, ellene, ellenőrizzük a szóbeli módosítóról a szavazást, megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. A kompromisszum a szóbeli módosítóval együtt. Az eredeti szöveg egyes citáció mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a kettes citáció mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Most a teljes módosított szövegről szavazunk, megnyitom az elektronikus szavazást. Megnyitom az elektronikus szavazást. Egy valaki még mindig nem szavazott. Egy valaki nem szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva, 39 mellette, 10 ellene és 8 tartózkodás. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Yeah, yeah. Now we suspend the meeting for 15 percre felfüggesztjük az ülést. 10 percre, 11-kor folytatjuk. Az ECOFIN tanács elnökének eh, a lett elnökkel való gazdasági beszélgetés. Dear colleagues, I ask you please to... Köszönöm szépen, hogy visszajöttek, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Szívből üdvözöljük Jánis Rárs urat, Lettország gazdasági miniszterét, az ECOFIN tanács elnökét e fél évre. Sok sikert kívánunk önnek, és Lettországnak a, az elnökségi fél évre, melynek során az Európai Unió tanácsának elnökségi posztját töltik be, és minden jót önnek személyesen az ECOFIN elnökeként. Nyilvánvalóan több kiváló és ö, kiemelkedő jelentőségű dokumentum van napirenden a tárgyalások keretében. Elsősorban ezek között szerepel az Európai Stratégiai Beruházási Alap létrehozása. Mint tudjuk, a tanács döntése érdekében makroökonomiai szerepe ennek a dokumentumoknak rendkívüli, az ECOFIN tanács elé kerülnek mielőbb. Ezért gondoljuk az, azt, hogy az ECOSZAK bizottság is vezető szerepet kell, hogy játszon a Juncker terv ötödik szabályozása keretében az allokációs döntés kapcsán. Mint tudják, a végleges döntését a parlament meghozza majd erről a döntését, de biztos vagyok abban, hogy Karász árnyék előadó és ez a szakbizottság központi szerepet tud betölteni az előttünk álló tárgyalásokban. Döntő jelentőségű ez, és reméljük azonban, hogy hamarosan mégis elfogadásra kerülhet egy gyorsított eljárás keretében, azért, hogy a Juncker terv ezen része működ, működését megkezdhesse. Nagyon örülünk annak, hogy a lett elnökség képviselőjével ezt a kérdést ma megbeszélhetjük. De tudjuk, hogy egy sor egyéb fontos dokumentumot meg szeretnénk beszélni, a bankok strukturális segítése és egy sor egyéb általános jellegű kérdés is fontos. Üdvözöljük a letelnökség programját, amit a miniszter úr prioritásai alapján most összefoglal előttünk. Reméljük, hogy az együttműködés gyümölcsöző lesz. A normál eljárást alkalmazzuk ma is. Az ECOFIN tanács elnökének 15 percet bocsátunk rendelkezésére, hogy elmondja bevezetőjét, 5 perces kérdés-válaszok követik ezt. Miniszter úr? Eh, godātie deputát, Man ir Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömömre szolgál, hogy lehetőséget kapok arra, hogy bemutathatom a lett elnökség prioritásait. Tisztában vagyok azzal, hogy az önök szakbizottsága alapvető szerepet játszik abban, hogy elérjük céljainkat. Remélem konstruktív lesz az együttműködés és a következő hónapokban a kapcsolat. Az előttünk lévő feladatok alapján szeretném előre bocsájtani, milyen nagyra értékelem az olasz elnökség munkáját, amelyet az Európai Parlamenttel együtt végzett. Nagyra értékeljük az előző hónapok vívmányait, és mindent megteszünk azért, hogy az intézményi együttműködés az Európai Unión belül javuljon. Lettország igen nagy kihívásokkal terhelt időszakban veszi át az elnökséget, hiszen mind a közvetlen, mind pedig a hosszú távú gazdasági és biztonsági elvárásoknak kell megfelelnünk. Az Európai Unió komplex, szükséges intézkedéseket hozott a pénzügyi válság leküzdésére és a következmények elhárítására. Ezek az intézkedések óriási erőfeszítéseket igényeltek a tagországoktól és EU intézményektől, az emberektől pedig Európa szerte óriási áldozatokat. A, az európai emberek e, kitartása lenyűgöző. Mégis érezzük még a pénzügyi válság hatásait. Még mindig vannak súlyos kihívások. A gazdasági fellendülés az Európai Unióban még egyenőtlen, a növekedés nem kielégítő, és a munkanélküliségi szint még túl magas. Európának okosan kell lépnie ahhoz, hogy vissza tudjon térni a gazdasági növekedés útjára, pozitív eredményeket hozzon és, be, e, és ösztönözze a beruházásokat. Fontos, hogy kiegyensúlyozott gazdasági, pénzügyi és fiskális politikával segítsük ezt. Az európai tapasztalat azt mutatja, hogy a fiskális stabilitás fenntartása a legjobb választás amelyel a makroökonomiai környezetet, növekedést, foglalkoztatást biztosíthatjuk. E cél értelmében a lett elnökség a figyelmet a, há- a következő három prioritásra fordítja. Ezt múlt héten Strasbourgban miniszterelnökünk bemutatta. Versenyképes Európa, digitális Európa és az angazsált Európa. Ma a versenyképességről szeretnék beszélni. Ennek fő területeiről E területeken szeretnénk együttműködni tehát. Versenyképesebb beruházások, a pénzügyi piacok szabályozása, a fiskális politika, a gazdasági lépések támogatása. Nézzük a versenyképességet magát. Rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy versenyképesség növekedjen, csak így lehet a növekedést is biztosítani. Ehhez a beruházásokat, különösen a termékek és szolgáltatások terén ösztönözni kell. Munkahelyteremtés, kohézió, felzárkóztatás szintén hozzájárul a versenyképes iparhoz és szolgáltatáshoz. Lett tapasztalatokból tudjuk, hogy ez beruházásokkal és olyan intézkedésekkel lehetségesek, amelyek szilárdan meggyökereznek a strukturális változásokban. A lett elnökség mindent megtesz az Európai Beruházási Terv végrehajtása érdekében és a vonatkozó jogszabályok elfogadásában. Aktívan megteszünk mindent azért, hogy biztosítható legyen az, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap működését már 2015 közepén megkezdhesse. Igen, ambiciózus a menetrendünk, erre a, és a javaslat megtárgyalására egy külön munkacsoportot hoztunk létre, amely munkáját hétfőn kezdi meg. Tám, számítunk együttműködésükre és aktív segítségükre. De nem csak a stratégiai befektetési alapban foglalkozunk, támogatjuk a, az európai beruházási tervet, amelyet a bizottság dolgozott ki. Ez egyebek között azt jelenti, hogy előkészítjük az EU szintű projektek első listáját és a, a beruházás konzultációs központot. Ezzel tudjuk jobb beruházási bizt, környezetet biztosítani, és a tőkepiac szabályozásával ösztönözni. Az egységes piac javítása előfeltétele a vállalkozások erőteljesebb tevékenységének, amelyben Európa valóban előnyét élvezheti a beruházások hatásának, és a, az Európa 2020-as stratégia célkitűzéseit így érhetjük biztosan el. A gazdasági irányítás keretében az elnökség koordinált, hatékony formában kívánja működtetni az európai szemesztert, az Európa 2020-as célkitűzések alapján. Az elnökség pozitívan értékeli azt a tényt, hogy a bizottság nagy figyelmet fordít a beruházás struktúrák reformjára és a fiskális felelősségre az éves felmérésében is. Támogatjuk a bizottságot abban, hogy racionálisabb, észszerűbb európai szemeszter folyamatokat dolgozzon ki. Egy bővített menetrenddel kívánjuk a növekedést megtámogatni. Az erre vonatkozó javaslataik alapvetően fontosak lesznek. Terveink szerint be fogjuk vonni a tagállamok minisztereit is abba a vitába, amelyben a tapasztalokat kívánjuk feltárni. Nem titok, hogy csak az, országok, az ország specifikus ajánlások egy részét sikerült megvalósítani. Hatékonyabb, több végrehajtásra van szükség. A követelnék megfelel, követelményeknek megfelelően a bizottság benyújtotta a gazdaságát tekintő az úgynevezett kettes és hatos csomagját a jelenlegi jogszabályok módosításával és fejlesztési javaslatokkal. Tudom, hogy már elkezdték önök is a kérdésben a munkát. A tanács is kész a véleménycserére, és úgy gondolom, hogy hamarosan meg is kezdődhetnek a parlamenttel a, az eredményt hozó viták. Említettem már az Európa 2020-as stratégiáját. A tanács következtetései szerint a fő irány még mindig ugyanaz, és a, a strukturális reformok végrehajtása a tagállamokban továbbra is kulcsfontosságú. Annak érdekében, hogy a növekedést és termelékenységet ösztönözzük, egyértelmű, hogy a fejlesztési céljainkat be kell ágyaznunk a vonatkozó Európai Uniós eszközökbe, intézkedésekbe az Európai Szemesztér keretében. Részletes javaslatokat várunk a bizottságtól az elnökség idején erre vonatkozóan. A bankunióval kapcsolatban több fontos lépést tettünk tavaly annak érdekében, hogy a bankok és államok közti veszélyes kapcsolatot felbontsuk, hiszen ez a válságnak egy eleme volt. Az LKB például az egységes felügyeleti mechanizmusban sikeres és hiteles értékelést követően a felügyeleti jogot magához vonta a tanács és a parlament erre vonatkozóan fontos jogalkotási munkát végzett, és az egységes mechanizmus kialakításával. A pénzügyi növekedés további tevékenységgel és munkával kívánjunk ösztönözni az eddig elindított mechanizmusok alapján. A lett elnökség biztosítja azt, hogy a végrehajtás, a bankunió végrehajtásának nyomon követése további lépésekhez fog vezetni, annak érdekében, hogy a működő képességét optimalizáljuk. A bankunióval azt kívánjuk biztosítani, hogy a, a felügyelet a pénzügyi stabilitást biztosítja és ösztönzi a gazdasági tevékenységet, védi a megtakarításokat. Már most jelentős fejlődést tapasztalhatunk, és várjuk a jövőben is a szorosabb együttműködést. Most pedig a pénzpiaci szabályozókkal szeretnék foglalkozni, hiszen a gazdasághoz való kapcsolódásnak ez nélkülözhetetlen eszköze. A strukturális reformokról, a bankszektor strukturális intézkedéseiről fogunk tárgyalni a nagy bankcsoportokkal való kölcsönös függés csökkentése érdekében. Ugyanakkor pedig biztosítani kívánjuk azt is, hogy a bankok tov- finanszíro- továbbra is a valós gazdasági tevékenységeket finanszírozzák. Ösztönözni szeretnénk a politikai megállapodásokat is e kérdéskörben még az elnökségünk idején. További fontos elem azok az intézkedések, amelyel az átláthatóságot tudjuk a pénzügyi tranzakciókra vonatkozóan erősíteni. E, értékpapírok tranzakciója és az árnyékbankolási tranzakciókra vonatkozóan egyaránt a parlamenttel, a vonatkozó szabályokat az elnökség végéig megkívánjuk hozni. Végül véglegesíteni kívánjuk a módosított kifizetési szolgáltatások irányelvre vonatkozóan is biztosítani szeretnénk a disztribúciós irányelv átültetését is. A politikai megállapodást szeretnénk a trilógus keretében az elnökségi időszak végéig elérni. Ha helyre akarjuk állítani a pénzügyi rendszer iránti bizalmat, akkor nagyon fontos a pénzpiacok integritásának megőrzése. Fontos, hogy a visszaéléseket elkerüljük. Reméljük, hogy véglegesíteni tudjuk majd az önök elfolyó tárgyalásokat a benchmark szabályra vonatkozóan, amely valóban visszaállítja a viszonyítási alapok a, ö, ö, iránti bizalmat. Ez nagyon fontos a, a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban. Külön figyelni kívánunk arra, hogy megfelelő és kiterjedt véleménycsere alakuljon ki a tőkepiacra vonatkozóan is szeretném még végül az adózási politikát is megemlíteni, hiszen a közelmúltban ez óriási média figyelmet és közfigyelmet kapott. Az ECOFIN és az Európai Tanács munkája alapján talán látják, hogy a hangsúly már nem az adóelkerülés és adó eh, nem fizetésre irányul, hanem az adó elkerülésre ez az adóbefizetéseket jogszerű eszközökkel csökkenti. Az elmúlt hat hónapban a területen már nagyon sokat értünk el, és hangsúlyozni szeretném, hogy mennyire fontos, hogy elfogadjuk az adminisztratív együttműködésre vonatkozó irányelvet, módosított irányelvet, amely 2017-18-as időszakra vonatkozok. Ezzel gyakorlatilag a titkos banki műveleteket szeretnénk kiiktatni. Az anyavállalatok és leányvállalatokra vonatkozó irányelv is betölt sok vállalati adózásban eddig tapasztalt hiátusokat. Tervezzük azt is, hogy elfogadjuk a vonatkozó módosításokat már a jövő héten. E területen további terveink vannak. Együtt kívánunk működni az olasz elnökség által elindított úton az Európai Unión belüli adó áthelyezések kérdésében. Az etikai kódex munkacsoporttal folytatjuk a munkát, az együttműködést, és elsősorban a harmadik országokkal való tárgyalásokra, szabadalombarát rendelkezésekre fogunk központosítani. Kiemelten figyelünk az elnökség idején a pénzügyi tranzakcióadóval kapcsolatos kérdésekre. 11 tagállam továbbra is együttműködik ebben, és az elnökség ösztönzi munkájukat ugyanúgy, mint ahogy segíteni kívánjuk a résztvevő és nem résztvevő országok közti párbeszédet, és azt kívánjuk biztosítani, hogy ez az adó hatályba léphessen, és ugyanakkor elkerülhessük a piaci torzulásokat. Tisztelt képviselők, tisztelt elnök úr, az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszik a az EU program dinamikus végrehajtásában. Örülök a szoros együttműködésnek önökkel, hiszen csak közös erőfeszítésekkel tudjuk megvédeni a lakos, az európai lakosság érdekét. Remélem, hogy szoros együttműködést tudunk kialakítani. Várjuk az önök munkáját a következő hónapban. Köszönöm a figyelmüket, és örömmel válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm szépen. Elnök úr, készen állunk arra, hogy önnel szoros együttműködést folytassunk. Köszönjük a megjegyzéseket, köszönjük a programot, ezt minden bizonnyal támogatni fogjuk, és most meg is adom az első felszólalónak a szót az EPP koordinátor nevében. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm Önt itt az Ekonban. Nagyon örültem annak, hogy ilyen sok témára kitért, és mivel a soros elnökség elején járunk, és ezért szerettünk volna Önnel találkozni, két téma érdekel részleteiben is. Lettország az elmúlt évben csatlakozott az euróvezethez, és annak idején én voltam a jelentéstevője ennek a témának a parlamentben, és tudom, hogy konzekvens költségvetési konszolidációra, illetve átfogó reformfolyamatokra volt mindehez szükség az ön országában. Meg szeretném öntől kérdezni azt, hogy az ECOFIN eh, tanácsban hogyan szeretné biztosítani azt, hogy ez a reform folyamat Európában tovább haladhasson. Második kérdés is erre ön szintén kitért, Örülnék, ha további részleteket tudna velünk megosztani. Az Európai Parlament és a Tanács az Európai Stratégiai Beruházási Alapról határoznak. Majd ennek létrehozásáról meg szeretném kérdezni azt, hogy hogyan szeretné sikerre vinni ezt az alapot, illetve hogyan lehet biztosítani azt, hogy Európában a legjobb projektek kerüljenek kiválasztásra az FC garancia számára. Köszönöm. Paldies par eh, jautājumiem. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt a kérdést. Azt szerettem volna elmondani, hogy most kezdődött csak meg az elnökség időszaka, ez is igaz. Lettországban nem csak az új eh, elnökség időszaka kezdődött meg, hanem eh, maga a kormányunk is nagyon új, hiszen csak novemberben a választások után lépett életbe ez a kormány, kezdte meg munkáját ez a kormány. Konszolidáció, reformok, ezek a legfontosabb kulcsszavak. A mandátum az alapok tekintetében az európai gazdaságba való további tőke injekció céljait szolgálja. Nincsen elég pénz viszont a stratégiai beruházásokra. Ennek az alapnak a lényege a stratégiai beruházása. ez nem a stabilitásra, vagy a six-packre, vagy a, a two-packre vonatkozik, hanem arra, hogy milyen befektetési lehetőségeket biztosítunk a tagállamok részére, az összes tagállamról van szó, ugyanakkor a strukturális reformokra vonatkozó követelményeket nem változtatjuk meg. A bizottság az Európai Beruházási Bank projektjei nagyon nagy tapasztalatokat tudnak hátuk mögött, és a multiplikátor faktor is rendkívül fontos ebből a szempontból. A finanszírozás Vannak persze olyan öm, hitelminősítő intézke, intézettek, amelyek ugye az hármas A besorolás kategóriáját meghatározzák, és az ehhez szükséges feltételeket. A munkacsoportunk első ülésén, amelyre egyébként már sor került, politikai párbeszédre viszont csak márciustól lesz lehetőség a tagállamokkal, és akkor majd megvizsgáljuk hogy képesek leszünk-e a projekteket úgy megvalósítani, hogy a jó projekteket nem veszítjük el, és ugyanakkor a 3-as A besorolást megőrizzük. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Most az SND nevében Kostas Mavridis következik. Köszönöm szépen miután elsőként szólalok fel, természetesen én is nagyon jó munkát, sok sikert kívánok önöknek, és mi is együtt fogunk önökkel működni. A bankszektorra vonatkozó projektekről van szó konkrétan. Az bankunió a prioritások között szerepel a következő szemeszterre nézve. Az egyik legfontosabb aspektus az az, hogy az Európai Bíróság egyik ítélete a trojka szerepével kapcsolatban problémás. És ezzel kapcsolatban egyébként fontos lenne a gazdasági kérdésekben való döntések háttere is. 2013-ban Cipruson tragikus eredményt ért el az Európai Bank, hiszen legutolsó lehetőségként tulajdonképpen a ciprusi bankrendszert zsarolta. Egy másik gondolat, amely szintén a bankunióra vonatkozik, az azt jelenti, hogy a versenyképességet kell biztosítani al alapvetően azonos feltételek mellett. Ezt egyedül egy tagállam nem tudja megtenni. Nem tudom, hogy ön mit gondol a külső periférikus európai tagállamokról, Mit gondolnak önök erről, hogy milyen különbségek mutatkoznak a periférikus és a központi tagállamok között ebből a szempontból? Szerintem hatalmasak a különbségek. Ezért gondoljuk mi, hogy erre vonatkozólag egy közös projektet kell létrehozni. A Görögország kilépése az euróból mindenképpen nagyon kis kockázatot jelent. Varbūt mana atbilde būs nedaudz. A válaszom egy kicsit terjedelmesem lesz, és nem csak a bankunióra szeretnék összpontosítani. A bankunió prioritásaink között szerepel, és mint ahogy elhangzott a az előző évben nagyon fontos lépések történtek a bankunió felállítására. November 4-én az LKB teljes jogú felügyeleti kompetenciákat kapott az egységes felügyeleti mechanizmusban, általános értékelés után, amely előfeltétele volt ennek a lépésnek. Különböző mutatók kerültek értékelésre, illetve számos banknak javítania kellett a tőke rációját. Ez azt jelenti, hogy a bankok egyszerűbben tudnak hitelt nyújtani, illetve gazdasági tevékenységet finanszírozni. Az egységes felügyeleti mechanizmus nem lehet önelégült. Azt gondolom, hogy nagyon fontos ezt a mechanizmust javítani, illetve aktívabb szerepet kell vállalnunk annak érdekében, hogy az együttműködést az LKB, a Nemzeti Központi Bankok, illetve a banki felügyeleti hatóság között erősítsük. A banki működési modelleket jobban szeretnénk értékelni. Ez pedig elkerülheti az olyan helyzetek megismétlődését, amelyre Cipruson került sor a banki ágazatban. Várjuk az együttműködést az összes érintettel. Köszönöm. That in Troika, nothing about the Troika a trojkáról esetleg mondaná néhány szót? Tātad jautājumā par šo trojku mums ir nepieciešams sagaidīt. Az a kérdés, ami a trojkával kapcsolatban elhangzott, meg kell, hogy várjuk a négy elnök jelentését. Ez a jelentés készülőben van, és utána a jelentés alapján a tagországok döntenek majd a következő lépésekről. Köszönöm. A következő hozzászóló az ECR képviseletében eh, Luka képviselő. Elnök úr, először is üdvözölni szeretném ön. az Econ szakbizottságban. Az ECOFIN elnökeként szeretnék Öntől kérdezni valamit, meg szeretném kérdezni, hogy a legutóbbi kommunikációk értékes a tükrében, a bizottsági kommunikációk értékes a tükrében, ami a stabilitás és növekedési paktum rugalmasságát illeti. Ezzel kapcsolatban nagy problémáink vannak Franciaországgal és Olaszországgal. Franciaország a korrektúráknál több segítséget kap a túlzott deficit hiánya miatt, és ami a középtávú költségvetési célokat illeti, ezeket nem teljesíti, Olaszország esetében pedig hasonló a helyzet. Olaszországnak el kellett volna eh, érnie a középtávú célt 2015-re, de ez nem fog megvalósulni és Franciaország előregeket kap a struktúrális reformokhoz, illetve eh, Olaszországban szintén korrigálják a növekedési hiányosságokat. Ön hogy értékeli ezt a rugalmasságot, amelyet a bizottság a két ország esetében gyakorol, illetve támogat? Második kérdésem ehhez kapcsolódik. Lett pénzügyminiszterként szeretném öntől megkérdezni. A következőt lett ország a válság idején 2008 és 2009 táján jelentős válságot élt meg, az Európai Unió eh, számos feltételét eh, pontról pontra teljesítette, és ezzel saját lakosságát eh, jelentősen terhelte. Sikerült azonban Lettországnak megadott határidőn belül 3 alá, 3% alá csökkenteni a költségvetési hiányt. Éppen ezért kérdezem öntől, mint a lett kormány képviselőjétől, ön hogyan magyarázza meg a választóinak, lakosságának, hogy Európában nem történik kettős mérce alkalmazása, a nagy országok számára egy külön mércét alkalmaznak, és a kicsik számára megint egy másikat. Köszönöm. Runājot par pirmo sadaļu, kā ECOFIN. Az első kérdésre való válasz Ezzel kapcsolatban támogatom a bizottság kommunikációját a rugalmassággal kapcsolatban. a jelen, jelenlegi feltételek a stabilitási paktum alapján megváltoznak, de a stabilitási paktumra a beruházási tervnek nincsen hatása. A bizottság közleményéből kiderül az is, hogy sok, sokkal világosabbá teszi a helyzetet azzal kapcsolatban, hogy a bizottság hogyan fogja megítélni az indikátorszámokat. A az Európai Bizottság előjoga az, hogy az értékelést elvégezze, a tanács pedig nem léphet közbe ebbe a folyamatba. Természetesen a bizottsággal folytathatunk vitát, meghallgathatjuk a jelentést, az ezzel kapcsolatos következményeket, és a helyzettel kapcsolatban szeretnénk azt látni, hogy milyen álláspont alakult ki a miniszterek között, hogyan gondolják ezt a helyzetet. Az egyik lehetőség számunkra az, hogy jogszabálymódosítást eszközöljünk, és természetesen örülünk neki, hogyha a bizottság a rugalmasságot anélkül tudja alkalmazni, hogy jogszabálymódosításra kerülne sor. A közlemény is világosan kimondja, hogy a stabilitási és növekedési paktum és a fiskális fegyelem szín, továbbra is nagyon fontosak a strukturális reformok értelmében. Ami pedig a második kérdést illeti, kettős mérce, pénzügyi terhek kérdése. Nos, én ebben nem gondolom, hogy itt most bármiféle kettős mércéről beszélhetnénk. Ugyanazon elvárások, illetve feltételrendszer kellene, hogy érvényes legyen minden országra. Elnök, köszönöm szépen. Van még időm, nem? Nem. Sajnos nincs több idő. Én azt hittem, hogy még van időm. Alde következik. Köszönöm szépen, miniszter úr, jó napot kívánok, örülök, hogy itt van velünk. És egy általánosabb kérdést szeretnék most feltenni. Ebben a kérdésben a Lisszaboni stratégia, stabilitás, stb. mind beleférnek. Nem alakult-e ki önben az az érzés, hogy a helyzet ennél sokkal-sokkal súlyosabb, hiszen vannak olyan tagállamok, amelyek egyáltalán nem tudják betartani a költségvetési fegyelmet. Igen, csak aggasztó, euró, az eurozóna igen nagy részében a munkanélküliségi ráta, ez még hibáknak is be tudható, de még ezen felül az Európai Központi Bank függetlenségét is támadások érik. Nem gondolja ön azt, hogy az önfelelőssége is ECOFIN elnökként, hogy az mindenkit emlékeztessen arra keményen, az összes vállalt feltételrendszerre, egy közös megbizatást kellene elfogadnunk. Ugye itt Olaszország, Franciaország vagy Németország esetében külön-külön rendszerek alkalmasak. Nem kellene talán felhívni az, önök, az ön kollégáit arra, hogy végre közösen lépjünk. Semmi értelme nincs annak, hogy Párizsban egyedül masír, együtt masírozzunk, hogyha aztán a közös döntések meg elmaradnak. Kā es jau minēju savā uzrunā. Ahogy említettem már a megnyitomban, a bevezetőmben, a helyzet nem egyszerű. A gazdasági helyzet bonyolult. De de a jelenlegi helyzet a 2008-as, 2009-es pénzügyi válságnak a következménye, és ebben nem vagyunk unikálisak, egyedülállók. A kiút ebből a helyzetből Lettország számára is a pénzügyi fegyelem volt, a strukturális reformok voltak, és, és az, hogy jelentős forrásokkal támogattuk a válság idején a beruházásokat. A strukturális alapokból kaptuk a támogatást, de az is igaz, hogy nem lehet egyetlen egy elemmel, fiskális fegyelemmel vagy strukturális reformokkal pusztán megoldani a válságot. Nagyon sok tagállam számára fontos a kohéziós alapok rendelkezésre bocsájtása, illetve rendelkezése állása, és a bizottsági javaslat, amelyet a tanács is támogatott, a strukturális beruházási alapokra vonatkozóan kiemelten fontos. Ezzel további források állnak majd rendelkezésre minden tagállamban a beruházások számára. Az alap pedig, mint mondtam, minden tagállam számára nyitott. Ez az egyik válasz. Ez az egyik megoldás. Az ECOFIN tanács határozott abban, hogy elfogadja még ez évig a szükséges jogszabályokat, és már most tárgyaltunk a bizottság elnökével arról, hogy a jogszabály alapján azonnal elindítunk egy trilógust. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a beruházási terv csökkenti a munkanélküliséget, megoldást kíván és ösztönzi a növekedést. A beruházási támogatás persze nem tünteti el, nem szünteti meg azokat a módszereket, amelyekkel egyébként is a növekedést kívánjuk biztosítani. Tehát fiskális fegyelemre és strukturális reformokra továbbra is szükség lesz. Köszönöm szépen. Most pedig a GUE nevében Miguel Diegas kapszolt. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg kell, hogy mondjam, hogy nem tudom elkerülni, hogy ne kritikusan kezdjem hozzászólásomat. Nagyon gyakran az európai kormányokat kritizáljuk ebben a parlamentben, hogy ezt nem teszik, azt nem teszik, pedig a probléma az az, hogy az országokban különböző valóság van, a munkanélküliségi ráta, más és más a támogatások, mások és mások, és ne felejtsük el azt sem, hogy az szerint, hogy ezt hogyan oldja meg valaki, attól nem lesz még jó vagy attól lesz jó vagy rossz tanuló. Letország az, csökkentették a munkanélküliséget, 300 euró ugyan a, az átlag, de ez nagyon alacsony, ez tény és való, de ö, csökkent önöknél a bruttó nemzeti termék is, tehát sokkal jobb lenne, hogyha a Lehetország inkább rossz diák lett volna ö, más eredményekkel. Úgyhogy ö, meg kell, hogy mondjam, hogy a rugalmassági lehetőségek azt jelzik, hogy mi a valóság, mit kell tennünk. Nem lehetséges az, hogy a mostani politikát tovább vigyük. Nehezemre esik megértenem, hogy miért vesznek például Németországot ki a fegyelmezé, a, a pénzügyi fegyelmi intézkedésekből. Portugáliában például jelentős mértékben növelni kell a beruházásokat. Nagyon alacsony jelenleg a szintje, és a, a rugalmasítás nagyon jó lenne Portugália számára, de a, a deficites országokat kivették ebből, úgyhogy azt kérem, hogy fontolják végig, hogy ránk is kiterjesszék ezt a lehetőséget adósságok kérdése. Elhangzott, hogy a az államadóságokról egy nemzetközi konferenciát, európai konferenciát szeretnének tartani. Vannak olyan szakértők, Németországból is például, akik azt mondják, hogy különböző országok majd nem fogják tudni az adósságaikat megfelelően kezelni. Erre kérdeznék rá. Eh, eh, eh, Köszönöm szépen a kérdését. Először is hadd korrigáljak valamit. 10% alatt van a munkanélküliségi rátánk, és az elmúlt két évben nagyjából ugyanakkora maradt. A lett és szint, munkanélküliségi szint a válság idején volt 20% közelében. A növekedési paktum, stabilizációs és növekedési paktum, nos, van lehetőség arra, hogy összehasonlításokat tegyünk, például a 2008-as, 2009-es helyzetet Lettországban olyan lépéseket kellett tennünk, ami súlyos kritika ért ugyan Lettországban, de most már látjuk, hogy a növekedés, a fejlődés igen pozitív. Látjuk, hogy a helyzetük nem különleges, nekünk is vannak munkanélküliségi, ifjúsági munkanélküliséggel kapcsolatos problémáink. A, a mozgásszabadság révén nagyon sokan elhagyják Lettországot, de mégis pozitívnak tekinthető az, hogy Európában nálunk van már a válságot követő időszakban az egyik leggyorsabb növekedés. Az eurozónához csatlakoztunk, és ezen kívül a kohéziós alapok lehetőségeivel, ez ugye a beruházások mintegy 70%-át adják, sikerült magánberuházókat is az országba vonzani. A vállalkozásaink meg, iránti bizalom megújult, és megújult a beruházások állam iránti bizalma is. Elindultak a beruházások. Az, hogyha az ember csak ül az adósságán, és nincsenek strukturális reformok, így várjuk a, a beruházást, és a, a, akkor a fiskális fegyetem csak további adósságot idéz elő. Köszönöm, Ánemász úr a következő hozzászóló. Um, sorry. Uh, thank you, voorzitter. Mijn vraag aan het Litse voorzitterschap. Köszönöm szépen a lett elnökséghez. Uh, a kérdésekkel kapcsolatban felkészültem, és az AFKO szakbizottságban is találkoztam már a vonatkozó miniszterrel. Igazából összehasonlítható a helyzet. Hogyha valaki a legjobb diák akar egy osztályban lenni, hallottunk erre vonatkozó vitát, ugye, hogyha rugalmasság terén nagyon jó eredményeik vannak, élvezték a rugalmasság előnyeit, ami persze nem igaz, mert a rugalmasságot egy olyan ország, mint az önöké nem is igényli, hiszen jól végezte el a munkáját. Kiválóan vett részt a Trojka munkájában, örömmel nézek az önök elnöksége elé, az elé, hogy mit tesznek holnap. Én kíváncsi vagyok holnap mondjuk a Q8-on, mit kezdenek majd a, az államadóságokkal, a pénzzel kezdeni, az Európai Unió és az LKB-ra e vonatkozó víziójára kíváncsi vagyok. De, mint mondtam, remélem, hogy ön, mint a legjobb diák, nem akarnak majd megbukni sem kis országként jelentős megtakarítási intézkedéseket kellett bevezetniük annak érdekében, hogy változtassanak az országban. Terveznek-e az Európai Unióban az, ine, a, az elnökség idején is valamilyen fajta változtatást? Van-e valami, amit a bizottságtól elvárnak rugalmasság terén éppen? Tehát, hogyha a bizottság jó döntését várják, akkor nem hisz, várják, akkor nem hiszem, hogy időben várni kéne. Thank you. Köszönöm. Következő. Christian Karins. Bocsánat. Válaszok. Uh-huh. Köszönöm szépen. Az önök által adott értékelés eléggé kritikus hangvételű, de hát ezek a szabályok. És az ECOFIN csak annyit tehet ebben a kérdésben, hogy vitát szervez. A bizottsági nyilatkozatból kiderültek, és a pénzügyi, pénzügyminiszterek találkozója mennyire van összhangban. Erről persze lehet vitát folytatni, és fontosnak gondoljuk azt, hogy a az elnökség a mandátuma alapján járjon el, meg kell hallgatnunk mindenkit, meg kell hallgatnunk a tagállamok véleményét is, és ezt fogjuk tenni a mi elnökségünk során. Természetesen nem láthatom előre, hogy milyen vélemények alakulnak ki majd a tagállamok részéről, illetve a pénzügyminiszterek mit mondanak, de lett pénzügyminiszterként úgy gondolom, hogy folytatnunk kell a pénzügyi fegyelmet, a strukturális reformokat, és noha örülünk a bizottság nyilatkozatának a rugalmassággal kapcsolatban, és talán több, tehát most már világosabb is a helyzet. A biztossal is felvettük a kapcsolatot, illetve a bizottság képviselőivel felvettük a kapcsolatot. Nem arról van szó, hogy a stabilitási egyezményt szeretnék felrúgni, vagy felhigítani. A bizottság nem ezzel kapcsolatban javasol változtatásokat, tehát a paktum paktum marad. Amennyiben a prioritásokról beszélünk, ezzel kapcsolatban én azt szeretném elmondani, hogy számunkra az egyik prioritás a belső piac megerősítése, és a digitális piac, energiapiac megalakítása, ezek fontosak, már csak azért is, mert az internet lefedettség minőségével kapcsolatban a negyedik legjobban működő ország vagyunk. A cégek számára fontos az, hogy megvalósuljon az egységes piac, és ez nekünk is az egyik prioritásunk. Elnök, köszönöm szépen, és most jön Karinsz úr. Köszönöm szépen lettül fogok beszélni. Elnök, ö, miniszter úr, ma ön lett pénzügyminiszterként látogat ide, és a lett parlamentben a költségvetéssel foglalkozó szakbizottság elnökeként is dolgozott, a Dombrovski úr öm, megbízottjaként. Tehát ön jól ismeri azt a területet, amelyet irányítani fog. Itt az Európai Parlamentben gyakran az a nehéz vagy furcsa helyzet alakul ki, hogy pseudo viták folynak arról, hogy kik azok, akik támogatják a költségvetési fegyelmet, és mások pedig a nagyobb befektetési kedvöztönzést támogatják. Olyan, mintha a kettő között kellene ö, választanunk, pedig nem erről van szó, ugyanis néhány parlamenti képviselő úgy értékeli, hogy a bizottság közleménye, amit most kaptunk meg, az különböző következményekkel fog járni. De hát mit szeretnénk tenni ezen a területen? Elnök, köszönöm a kérdést. Természetesen egyetértek az elhangzottakkal. Valóban a két dolognak együtt kéz a kézben kellene haladnia, sőt ez lenne a helyes, hogyha ez így lenne. És költségvetési szakbizottsági elnökként a lett parlamentben én úgy gondolom, hogy az Európai Parlamentben is ugyanezt tudom elmondani, vagyis a beruházásokat össze lehet igenis hangolni a megszorító intézkedésekkel, vagy a költségvetési fegyelemmel. Tehát ez a két dolog nagyon is összehangolható. Fontos a strukturális reformok kérdése is, de ugyanakkor beruházásokra is kell költeni, kohézióra, és a beruházások ebben az időszakban nem is torpantak meg, tehát nem lett kevesebb beruházás, és még ráadásul volt egyfajta el, ellenőrzési időszak is, az Európai Unió is odafigyelt Lettországra ebben az időszakban, és tulajdonképpen mindenféle finanszírozási lehetőség az ezzel kapcsolatos projektekre öm, szorítkozott. Jó lenne, hogyha illetve hogy vissza is tudtuk fizetni az IMF hitelt két évvel korábban, mint ahogyan azt eredetileg terveztük. Ráadásul elkezdett csökkenni a munkanélküliségi ráta is. Egyébként ez logikus, ugyanis az administratív emberi erőforrás csökkentettük 20%-kal. És most egy gyorsan növekedő gazdaság vagyunk az Európai Unióban, a negyedik leggyorsabban növekedő. Úgyhogy 2014-ben 2,8%-os GDP növekedést tudtunk produkálni. Úgy tűnik, hogy 2015-ben ez a trend folytatódni fog. Éppen ezért én meg vagyok győződve arról, hogy a strukturális reformok és a megtakarítások, illetve a beruházások ugyanazon csomag két pillérét kell, hogy képezzék. A társfinanszírozás azt is jelenti, hogy meg tudunk megtakarításokat tudunk eszközölni, és nem növeljük tovább a költségvetési hiányt. Köszönöm, következő felszól a Nina Jill. Köszönöm. Köszönöm a prioritások bemutatását. Három gondolatot szeretnék elmondani. Az első a befektetési tervvel kapcsolatos. Ön utalt már arra, hogy politikai vitát folytatnak a tagállamokkal, és szerintem alapvetően fontos az, hogy a rugalmasságot a tagállamon belül is alkalmazni lehessen, vagyis pénzt tudjanak betenni a, ruga, a stratégiai beruházási alapba, és ez ne menjen a költségvetés terhére. Ezen kívül a 3A besorolásra is oda fognak figyelni. Én úgy gondolom, hogy az új beruházási alap hátterében az áll, hogy olyan projekteket vizsgáljunk meg, amelyek nem tudtak banki finanszírozáshoz jutni. Tehát fontos lenne, hogy mindezt európai hozzáadott értékként kezeljük. Ezen kívül a pénzügyi piaci alapok tekintetében nagyon aggódom, mert nem hallottam ezt a prioritások között. Ez a javaslat pedig már 2013. szeptembere óta az asztalon van, és az olasz elnökség nagyon nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy a különböző álláspontok között feszülő ellentéteket csökkentse a, tagál, a tanácson belül, és az ECON szakbizottság is erről szavazni fog február 23-án. Ez egy fontos beruházási terv, a tőkepiaci unióban is alkalmazható. Éppen ezért szeretném azt látni, hogy ön ezt prioritásként fogja kezelni, és miután különbözőek az álláspontok, ezért az önfelelőssége az is, hogy a tagállamok között egyetértést tudjon ki összekovácsolni, és a parlamenttel is egyetértéssel tudjon jutni a tanács. És végül pedig nagyon örülök annak, hogy feladózást kíván, főként a multinacionális cégek számára, de azért itt vannak olyan építő elemek, amelyek nagyon fontosak számunkra. Moszkoviszi el, biztos országról országra haladó jelentéseket ígért, a tagállami szintre lebontott profitok szempontjából, aztán szó esett az audit cégek, illetve az adóparadicsomok kérdéséről is. Nem tudom, hogy ezekről ön mit gondol, és mit gondol, az, mit fog tenni az elnökség. Paldies. Džils kundze, jūs eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Ön egy nagyon fontos kérdést említett. Ez a téma nagyon fontos Lettország számára, az adózás. Ez a téma rendkívül tág. Lettország ezeket a témákat támogatni fogja, amint lehetséges. Mint említettem, terjedelmes témákról van szó, de el vagyunk tökélve, és az a tapasztalatunk, hogy a válság elején az árnyékgazdasággal, az adóelkerüléssel kellett szembenéznünk, és az elmúlt években az országunkban, jogalkotásban nagyon sok minden történt. Annak érdekében, hogy megszüntessük ezeket a jelenségeket, az adóhatóságnak nagyon sok kompetenciát adtunk, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjon küzdeni az adóelkerülés ellen. elfogadtunk egy jogalkotást, amely erre a témára vonatkozott, és 20 éven keresztül nem tudtunk tovább lépni, most végre sikerült ezt elfogadnunk. És mint említettem, ez nagyon fontos volt a, eh, a, az adó elkerülés ellen küzdelem jegyében is. Olyan nyilatkozatokat is bevezettünk, amelyek segítségével meg lehet találni a hivatalos bevétel és a tényleges költekezés, illetve éles stílus külön, közötti különbségeket. Tehát az adózás egyik legfontosabb prioritásunk, és nagyon aktívan fogunk dolgozni azon, hogy tovább lépjünk ebben a témában. Nem tudok külön aspektusokat kiragadni, de később erre még visszatérnék. Én a pénzpiaci alapokra is kitértem, és szeretnék erre választ kapni. Azt gondolom, hogy ez a téma is nagyon fontos, a pénzpiaci alapok kérdése. Az olasz soros elnökségnek köszönetet szeretnénk mondani, ők nagyon sokat dolgoztak ezen a kérdésen, az ellentmondások feloldásában, de még további ellentmondások is érzékelhetőek, amelyek megmaradtak, és eddig nem sikerült közös áspontot kialakítanunk ebben a témában. Megkértük a bizottságot arra, hogy tegyen javaslatot megoldásokra, ellentmondásos kérdésekben, és amint megkapjuk ezeket a javaslatokat, folytatjuk a munkát késlekedés nélkül, és megpróbálunk a tagországokkal megállapodásra jutni. Ezek az ellentmondások sajnálatos módon új javaslatok nélkül nem találhatnak megoldást, tehát meg kell, hogy várjuk a bizottság javaslatait, illetve nagyon fontos a bizottsági hatástanulmányt is megvárnunk. Köszönöm. Thank you, but the parliament is going to vote, so... Köszönöm szépen a parlament. Várja a trialógust, a szavazásra is sor fog kerülni. Természetesen reméljük, hogy a tanács általános véleménye nagyon fontos lesz, és várjuk még a szemeszter vége előtt ennek a szakbizottság szempontjából nagyon fontos dossziénak az elfogadását. Maleti Csivány. Dobrodošlicu želim ministru i predsjedniku Ekofina. Köszönöm szépen, miniszter úr. Két kérdésem van. Érzékeltük a a svájci frank értékek jelentős megnövekedését, ez súlyosan érintette Lengyelországot és Horvátországot és az eladósodás túlságosan nagy, tulajdonképpen rabszolga sors fenyeget bennünket. Milyen intézkedéseket terveznek eh, megvalósítani a bizottság, mit tervez? Második kérdésem pedig kapcsolódik az új beruházási stratégiai, stratégiai alaphoz, amely a kohéziós politikához is szorosan kapcsolódik. És ez az új beruházási politikához is. Önöknek mik a céljaik annak érdekében, hogy a kohéziós politika és az új stratégiai beruházási alap között ne feszüljön ellentét, annak érdekében, hogy ez az új stratégiai alap ne helyettesítse az európai alapot, hanem azt csak kiegészítse. Tātad eh, jautājumā par. Eh, Köszönöm szépen a kérdést. A svájci fana vonatkozó. És ami a hiteleket életi. Tehát a svájci fran eh, hitele nagyon fontos, komoly kérdést jelentenek. Szomorú, hogy így alakultak a dolgok, de kompenzációs mechanizmusokat tervezünk, amelyet az európai adófizetőknek kell megfizetni. Az előző parlament az ellenkező irányú megoldást választotta, olyan jogszabályt fogadott el, amely a bankunióra vonatkozott. Ez pontosan az ellenkező irány. Európa úgy határozott, hogy nem fogjuk megmenteni azokat, akik a pénzügyi rendszerben dolgoznak. A bankoknak kell megmenteni önmagukat. A nagy beruházók, nagy befektetők kisegítésével Európa megmutatta döntését a pénzpiacoknak. Ez szerint minden személy felel a hitelért. Minden intézmény saját hiteleinek felelőse. Nem jó megoldás az, hogyha a hitelintézetekre és mondjuk a magánszemélyekre két különböző megoldást találunk. Én pénzügyminiszter vagyok, és képzeljük el azt a helyzetet, hogy lettek, oda jönnek hozzám, és azt mondják, hogy nos, nekünk orosz rubelben van betétünk, mert ugye nálunk 12%-os érdekeltségünk van ilyen jellegű betétekben, de most Oroszországban válság van, úgyhogy most ön lett miniszterönként, pénzügyminiszterként tegyen valamit, hogy megmentsen minket, illetve az én megtakarításomat. Nos, erre én csak egy dolgot adhatok válaszként. Az összes többi adófizető nem felelős azért, hogy ön szabad választásból betéteit orosz rubelben tartja. Tehát nem fogunk beavatkozni. Mert ez a fajta kompenzációs mechanizmus ellentmond a korábbi európai parlamenti határozatoknak, a bankuniós határozatoknak. A bankoknak pedig önkisegítős módszereket, eszközöket kell kialakítani. nem mondhatjuk azt, hogy magánszemélyeknek bármilyen más formában segíteni tudnánk, hiszen a, csak adófizetők pénzével tudnánk segíteni. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Minister. Köszönöm szépen, elnök úr. Reyes eh, miniszter úr, gratulálok a bank eh, strukturális reformja dosszién már látom, hogy a letelnökség milyen dinamikával dolgozik. Ennek nagyon örülünk, és reméljük, hogy a parlament ezt a dokumentumot majd a tanácsal való tárgyalások során az önök elnöksége idején elkezdheti. A kérdésem. A legutóbbi fél évben drámai módon külön választották külön, külön választásra került a középtávú inflációs elvárás és a 2% alatti hosszú távú inflációs cél. Ez azt jelenti, hogy a pénzpiac legalábbis nem abból indul ki, hogy az ön által mm, helyesen szükségesnek nevezett strukturális reformok és adott esetben a holnap várható pénzpolitika kvantitatív lazítása elegendő lenne arra, hogy az eurozóna egyfajta japán válságba sodródjon. Az Európai Központi Bank elnöke Dági már a luxemburgi beszédében is óvaintett mindenkit arról, hogy ő egymaga az EKB eszköztárával nem tudja egyedül ezt a fajta japán válságot el hárítani. Vajon ön a, köve, a következő hat hónap alatt foglalkozik-e majd azzal, hogy az inflációs elvárások mennyire közelítenek az EKB célkitűzéséhez, és azzal, hogy plusz eszközként az eddigi és az ön által eszközött, e, említett eszközökön kívül, a Junkeri eszközökön kívül mivel tudja stabilizálni ezt a fajta elvárás teljesítést. Paldies par jautājumu. Köszönöm szépen a kérdését. Pirmkārt, tātad gribētu... Először is az Európai Központi Bankkal kapcsolatos kérdések, illetve a deflációs, inflációs intézkedések az inflációs kockázat, illetve a kockázat megelőzés prerogatívája az Európai Központi Banknak, legalábbis a, annak a mandátumának az alapján. A tagállamoknak pedig nincs is egyébként másfajta eszköz a kezében. Tehát meg vagyok győződve arról, hogy az ECB továbbra is a mandátuma alapján fog működni, és nincs is arra ok, hogy aggódjunk. A bankunióhoz való gyors visszatérés, illetve az eurozóna öm, gazdasedése. Nos, hát ezzel kapcsolatban ugye legtöbb példát tudom hangsúlyozni, illetve Karincs úrnak a kérdését, vagy hát ehhez szeretnék visszatérni, ugyanis úgy gondolom, hogy mindezeknek a gondolatoknak mindenképpen együtt kell megvalósulnia. A lett elnökség által kulcsfontosságúnak gondoljuk azt, hogy a lett központi bank mit tett a válságonból való kilábalás területén. Vannak persze itt is olyan próbálkozások, hogy csökkentsék a központi banknak a hatásköreit vagy függetlenségét, de pozitív hatású intézkedéseink bebizonyították, hogy jól cselekedtünk. Szerintem a korábbi ö, tapasztalat is bemutatta azt, vagy megmutatta azt, hogy az ECB, a központi bank betöltötte szerepét. Kecsdiáj következik. Csak nagyon röviden szerettem volna egy kérdést feltenni, és vissza szerettem volna kérdezni. Tényleg azt gondolja, hogy a nulla kamat százalék nem jelent veszélyt a két százalék kapcsán? Eh, es domāju, ka eh, tas eh, patreizajā situācijā risku nerada. Un arī jūs tā... Én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben figyelembe kell venni a különböző álláspontokat, a teremtés fontosságát, úgyhogy ezen hat hónap számára a stratégiai beruházási terv lesz a legfontosabb eszköz, amelyel foglalkoznunk kell, és amely a reál gazdaság finanszírozását tűzte ki célul. Köszönöm szépen! Még ketten kérték a KSDI rendszerben a szót. Két kérdés, Zile úr az első. Köszönöm szépen. Ami a Juncker tervet illeti, akár tetszik, akár nem tetszik nekünk ez, de azért ezt el fogják fogadni a lett elnökség során. Ez azt is jelenti, hogy mi leszünk a felelősök, akár tetszik az embereknek, akár nem, akár sikereket hoz, akár nem. A kérdés inkább olyan formában merül fel, hogy hogyan is kívánjuk megvalósítani a Juncker tervet, mit gondol ön arról, nem kell -e attól tartanunk, attól aggódnunk, hogy a projektek nagy részét majd Európa nyugati felén fogják megvalósítani, és nem a periférikus államokba mert természetesen a magántőke mindig meg akar térülni, a befektetést azt akarják, hogy megtérüljön, és lehetséges, hogy nem is annyira ö, sok befektetés lesz a geopolitikai ö, szempontú ö, befektetések ö, kapcsán. Renato Szóru, köszönöm. Tegnap egy kicsit ö, Irigykedtem az amerikaiakra, hiszen Obama elnök évértékelésében a 2008-as válságról beszélt. Ő erről múltbeli cselekedetként, vagy múltbeli eseményként beszélt, több mint 5%-os a gazdasági növekedés, és az utóbbi 25 évben a legmagasabb a foglalkoztatottsági ráta, és az emberek bizalommal tekintenek a jövőbe. És mi itt Európában mit teszünk? Még mindig ugyanarról beszélünk kicsit talán veszekszünk is, vitatkozunk egymás között, és állandóan egyik ország a másikat vádolja, sőt, sokszor megpróbálunk osztályelsőként mutatkozni, még akkor is, hogyha ez aztán, hogyha megkaparjuk a lényeget, akkor nincs így. Az Egyesült Államok a közös monetáris politikának köszönhetően lépett ki korábban ebből a helyzetből, és nem egyik régiót helyezi a másik felé, és közös a fiskális politikája, az adópolitikája is. A reformokat nem úgy hajtották végre, hogy a középosztálytól vagy az oktatástól vették el a pénzt, és nem úgy, hogy a szociális kirekesztettséget növelték. Ön szerint valamit ez a szemeszter majd tesz ilyen értelemben is? Hogy európai kicsit egységesebb legyen a következő hetek, hónapok során, és együtt meneteljünk, mert szerintem, hogyha állandóan egymásra mutogatunk, akkor nem fogunk előre jutni. Tātad šie divi jautājumi varbūt kaut kur arī. Köszönöm szépen ezt a két kérdést. A válaszom időszerű lesz, azt gondolom. Megpróbálom betartani a rendelkezésre álló időt, de lehet, hogy mégis kisen, kicsit hosszasabb leszek. Ami az usa életi illeti, az USA-ban az egyenlőtlenségek sokkal magasabb szinten vannak, mint bármely EU-s tagországban. Igen, nem könnyű egymás között megállapodni, de azt gondolom, hogy ez az egyetlen olyan időszak a világ történelmében, amikor eh, Európában nem voltak háborúk és természetesen nem könnyű mindenben megállapodni, de legalább nincsenek háborúink. Ami a beruházási tervet eh, illeti, illetve Zira úr kérdését. Nem gondolom, hogy ez a kockázat felmerülne, azért, mert eh, nagyon fontos az, hogy az új országok 8% a kohéziós alapoknak az új tagországokhoz jut. És az új tagországok attól tartottak, hogy a kohéziós boríték karcsúsodik. Ez nem valósult meg. A kohézió továbbra is a tagországok eszköze, második megjegyzésem. a tagországok számára nagyon fontos, hogy az Európai eh, Unióban egyensúly alakuljon ki, és ez a fejlődésre is jellemző legyen. Természetesen a ország eset, nagy tagországok esetében a nagy terjedelmi projektek meg fognak valósulni, de kis eh, tagországok esetében is, például a Rail Baltic egy ilyen jellegű projekt, és néha megfeledkezünk arról, hogy létezik 70 milliárd euró, amelyet a KKV-k kapnak. A 200 milliárd és a 70 milliárd a KKV-k számára. Éppen ezért azt gondolom, hogy az alapok szétosztása egyenletes lesz, és nagyon fontos garantálni azt, hogy a beruházások finanszírozása ne vezessen a költségvetésben több kiadáshoz. Tehát nagyon fontos a magánfinanszírozásra jobban összpontosítani. Nagyon fontos, hogy megtérüljön a befektetett pénz. A legnagyobb kockázat pedig eh, egy olyan Európa, ahol nincsenek szükséges beruházások. Az egységes belső piac fejlesztése mindannyiunk érdeke, és eh, a tagországok vállalkozásai egymás között kereskednek. Ez a régi tagországokra ugyanúgy jellemző, de ha az új tagországok ebben nem tudnak profitálni, akkor ez nem jó. Tehát a kohéziós politika legfőbb célja az Európai Unió egyenletes fejlődésének garantálása. És teljes mértékben meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap az új tagországok számára is biztosít eszközöket. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönjük szépen ezt a rendkívül gyümölcsöző eszmecserét önnel. Az utolsó kérdések mutatták azt, hogy a beruházási terv kialakítása nagyon fontos volna. A következő hétfőn három órakor Katajnán biztos ellátogat hozzánk, és be fogja mutatni a bizottsági javaslatát, javaslatot, várjuk a vele folytatott vitát is a jogalkotási javaslatokról. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönjük szépen a bemutatott prioritásokat. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a pénzpiaci alap dosszié lezárása nagyon fontos szakbizottságunk számára más jogalkotási témák kezelése is, és amit ön mondott arról, hogy hogyan lehet a rugalmasságról javítani a, konf- a az értelmezést, fontos, hogy a definíció mindenki számára ugyanaz legyen, de ez egy olyan eszköz, amelyet fontos, hogy mindenki ugyanúgy értelmezzen, hogy a szabályokat mindenki ugyanúgy értelmezze egész Európában. Ez nagyon fontos előfeltétele a jövőbeni lépéseknek, és a lett soros elnökség is hozzá fog járulni ehhez, illetve az ECOFIN-ban is tovább viszik majd ezt a vitát. A monetáris politika az EKB asztalára tartozik, ez a szakbizottság elfogadott egy állásfoglalási indítvány, amelyben Gájának adott, adott hangot az inflációs ráta alacsony szintje miatt. Ez a cél kétszázalékos os volna, nagyon fontos ezt elérni az LKB mandátumának keretében az állásoglási indítvány segítségével, de ahogyan említette, teljes mértékben hiszünk az Európai Központi Bank függetlenségében. Köszönjük, hogy eljött hozzánk, köszönjük ezt az eszmecserét, és a legjobbakat kívánom a soros elnökségükhöz. Három órakor folytatjuk az ülést. Köszönöm. Yeah,